kérdés az, hogy az Európai Unió hogyan tud igazán határozottan fellépni politikailag ebben a válságban. A kérdésem eh, közvetlenül kapcsolódik Donzsan úrnak a kérdéséhez. A tegnapi napon mindaz, amit feltártak, oda vezete, hogy kialakuljon egy stratégia előfordulhat-e az, hogy végre az Európai Unió egy igazi stratégiával áll elő ebben a válságban, vagy pedig egyszerűen el kell, hogy fogadjuk, bele kell, hogy nyugodjunk abban, hogy mi csak ezeken a különböző találkozókon, amelyeket mások szerveznek, vagy csak látogatónként vagyunk jelen. A válság kezelése márciusban jóváhagyásra került, mint elmélet. De hát úgy tűnik, hogy nehezen tudunk megállapodni a tagállamok között a politikai és biztonsági bizottságban, a PBB-ben. Hol vannak a különbségek? A nézeteltérések valószínűleg a földi beavatkozásra vonatkoznak, gondolom én, a libiai földre gondolván, és arra, hogy hogyan lehet erőt bevetni. Tehát erről szeretnénk több megvilágítást kapni, mégpedig az, hogy mi lesz a valóságos hatája az UFOR Libya fellépésnek. Köszönöm szépen, Butiko Ferúri a szó. Na, ich werde auf Deutsch. Köszönöm szépen, elnök úr, én németül fogok beszélni és szeretném elmondani azt, Papovski úr, hogy nem leszek túlságosan udvarias, kicsit csalódást keltett bennem. Nem igazán érti azt, hogy milyen fajta bürok... nem, milyen, milyen, nem, nem sértem, hogy milyen gondok okozták azt a külső szolgálatnál azt, hogy két napi rendünk van most, egy van önnek, egy nekem, teljesen más a napi rendünk hogyha már az Európai Kögyi Szolgálat szintjén nem tudunk megfelelően ö, dolgozni, ez már rossz. Tehát amit elmondott, az nulla volt diplomáciai szinten, semmit sem mondott. Hát, ha már ezt mondta, akkor ezt rövidebben is elmondhatta volna. Nem tudom, hogy miért nem tudtak a Konopszról megállapodni. A EU Observer-ben az állt, hogy még nem döntettek arról, hogy ö, milyen problémák állnak ennek az útjában. A kérdésem az az, hogy eh, mielőtt még április 1 -e előtt a krízismenedzsmenti koncepcióra adottak, miért nem volt azelőtt semmilyen fajta tájékoztatás az Európai Parlament számára? A Lisszaboni szerződés alapján én azt hittem, hogy minket jobban bevonnak. Én úgy értelmezem a feladatomat itt, hogy egyfajta politikai felelősséget vállalok, de az, hogy utána csak valami felhigított dolgot kapjunk, semmilyen fajta információt nem kapunk, ezt nem tudom elfogadni. Ugyanezt történt a csoportokkal is. Ezt is már kérdeztem, és ez benne van a koncepcióban, vagy nincsen benne a koncepcióval. Mi van azokkal a tagállamokkal, akiket ez nem érint? Németország, Hollandia, Finnország, Ausztria, Litvánia, most ők is részt vesznek ebben, vagy, vagy, vagy más harccsapatokkal foglalkoznak, mint Svédország? Tud-e erről egyáltalán valamilyen információt adni. Azok az információk, amiket mi kaptunk, azok alapján Misrátában a legrosszabb az emberi jogi helyzet. Misráta most cél, amelyel foglalkozni szeretnének, -e, és milyen problémák vannak ott, amelyek ott léteznek. Azt is látom, illetve ugyanaz, ugyanúgy látom a tűzszünet kérdését, mint az elnök úr. Mik, mik, mikor fog ez bekövetkezni, hogyha jó lenne, hogyha az intézmények együttműködnének, és ezért kérem, hogy valamit tényleg tegyen le az asztalra. Monsieur Van Orden. Van Orden úr, a szó. Uh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Lehet, hogy Bütikofer úrnak segítségére lehetek, mert talán definiálni kell a probléma természetét. Úgy tűnik, hogy két dologról van itt szó. Az egyik az az, hogy mi a humanitárius segítségnyújtás lényege. Tudjuk, hogy erre szükség van, hiszen a helyzet nagyon súlyos, amit láthatunk Libeában. De van még egy külön kérdés is, az EU részvétele a KBVP égisze alatt. És itt van a probléma, mert minden erőfeszítésük ellenére, amit tettek, attól tartok, itt megpróbáltunk elérni az ENSZ részéről egy meghívást az EU számára, hogy tegyünk valamit a KBVP címkéje alatt. Mindannyian tudjuk, hogy egy héttel ezelőtt megpróbáltunk a KBVP szintjén egy tengeri beavatkozást végrehajtani, hogy fenntartsuk a fegyverembargót, de a tagállamok azt mondták, hogy nem, ez nem az EU feladata. Most pedig humanitárius segítséget kellene nyújtani a KBVP rubrika alatt, és itt van a probléma. Kétségbe esetten próbálnak egy másik missziót létrehozni, amelyre rá lehetne nyomni a KBVP bélyeget. Hat hónap múlva, amikor már rég elfelelkeztünk Líbi, Líbiáról, és majd amikor lesz egy kis tájékoztató a KBVP-ről, akkor majd beszélhetnek 20 KBVP misszióról, és pont ez, a, ez, a, ez az őrület itt, és az a probléma itt. Az ENSZ egyértelműen kimen, ki, kimondta a, a PSC találkozón, hogy nem akarják az Európai Uniót bevonni a humanitárius segítségnyújtásba a katonai eszközök által. Ezt elmondták, és az EU meg ez ellen küzd. Megpróbálja meg minden diplomáciai erejükkel ezen vannak, hogy az ezt meggyőzzék, hogy kapjanak egy meghívást, hogy elvégezhessék ezt, mert teljesen kétségbeesettel szeretnének végre már valamit a KBVP égisze alatt elvégezni. Hogyha az Európai Unió arra koncentrálna, amit tényleg hasznosan megtehetné, például más szervezetek munkának kiegészítésére koncentrálna, hogyha katonai akciót szeretnék, akkor ott van a NATO. Felejtsük el ezt az őrületet, hogy Fán Rompuy úr felállt múlt héten Strasbourgban és beszélt hozzánk, és azt mondta, hogy Európa nélkül, Európa beavatkozása nélkül Bengáziban vérfürdő lett volna. Hát, na azért ez, ez, ez butaság. Franciaország és Anglia közbeavatkozása nélkül lett volna Bengáziban vérfürdő. Tehát legyünk már realisták, és Nekem ez a gondom az egész KBVP dologgal, hogy nem valós ez az egész. Megpróbálnak létrehozni valamit, ami igazából nem is létezik, és senki nem is akarja, de mi, mi is veszünk ebben a játszmában, mert, mert mit, mit tegyünk. És igazából ez semmilyen fajta plusz dolgot nem eredményez, semmilyen fajta új erőforrás, ez csak még bonyolultabbá teszi a dolgokat. Tehát hagyjuk a katonai dolgokat azokra, akik a katonasággal foglalkoznak, és koncentráljunk az olyan dolgokra, mint például a humanitárius segítségnyújtás. Az Európai Bizottság, az e, e, szervezet az ECO foglalkozik a humanitárius segítségnyújtással, és e, méghozzá nagyon nehéz körülmények között néha. Nincsen szükségünk arra, hogy ezt a KBVP területén belül végezzük el. Az is elhangzott, hogy az ENSZ arra törekszik, hogy a, a, hogy a, a semlegeséget ne zavarják meg, ne károsítsák. Tehát nem lehet ezen túllépni, nem lehet ezen a saját csapdánkon inkább túllépni, és inkább a humanitárius segítségnyújtásra koncentrálni. Felejtsük el a KBVP-t, ott vannak az aggályok, amik Bütikofer úr említett. Hogyha erre ezt tennék, amit én mondtam, akkor ezek megoldanának. Lőzing asszony következik. Nem teljesen értek egyet Fan Orden úrral, de meghadom neki a katonai oldalt, és én inkább a humanitárius oldalra koncentrálnék. Két kérdésem van. Wissen Sie, oder ist es... Tudja-e, vagy tervezik-e, azt, hogy az EU4 Líbiában együtt dolgozik-e a Hermes akcióval, tervezik-e ezt, és ez hatékonyabbá teszi-e a fellépést. Az is érdekelne, hogy mi lesz, Don, amit Danjon úr is említett, itt előtérben kerül-e inkább a tűzszünet, vagy inkább a rezsimváltás, Számomra a hatékony eh, rezsimváltás csak is egy, egy megfelelő tűzszünet után történhet meg, tehát lehet, hogy a prioritásokat kellene megváltoztatni, és a humanitárius segítségnyújtás kérdését is egy más eh, fénybe helyezni. A tanácsi határozat ismételten hangsúlyozta azt, hogy a megszálló csapatokat kizárják, ezt kategórikusan kizárják. A német védelmi minisztérium képviselője azt mondta, hogy az EUFOR Líbia részéről lehetne szárazföldi csapatokat küldeni. A szárazföldi csapatok koncepciója benne van-e a kríziskezelési koncepcióban, hogyha nincsen, akkor a szárazföldi csapatok ugyanazokat jelentik el, mint a megszálló csapatokat. Euh, Még öten kértek szót, mindenkitől azt kérem, hogy nagyon röviden fogalmazzon, azért, hogy le tudja folytatni a teljes vitát. Lizek úr. <clears throat> Dziękuję bardzo. Rzeczywiście mamy tak... Köszönöm szépen. Egy paradoxon helyzettel szembesülünk. Az AFET szakbizottságban, a külügyi szakbizottságban megszavaztuk Goltyeri úrnak a jelentését, és megadatott az az öröm nekem, hogy dolgozhattam ezen jelentésen, mint hogy véleményt alkottam ezzel a jelentéssel kapcsolatosan, és ezzel párhuzamosan meg mivel szembesülünk? Azzal, hogy a helyzet nem felel meg mind annak, ami leírásra került a jelentésben. És Van Orden úrnak igaza van illetve ha igaza van, akkor valóban be kell látnunk azt, hogy rengeteg igé, időt veszítettünk. Tisztelt Popovszki úr, lenne egy kérdésem. A hozzászólása elején beszélt a NATO-val való együttműködésről. Megtenné-e azt, hogy pontosítja, hogy miből is áll ez az együttműködés? Milyen szintű az? És arra is nagyon kíváncsi lennék, hogy a tervezés tekintetében is megtörténik ez az együttműködés, többek között a jövőre kitekintve, hogy milyen irányokba haladhat tovább a helyzet. Tehát milyen fajta együttműködés van, ez a következő kérdés, a NATO és a tagállamok között a katonai kérdésekben. Elnök, Pereszkisz úrnak adom meg a szót. Eh, eh, Nagyon szépen köszönöm. A magam részéről szeretnék egy kérdést feltenni, nevezetesen azt, hogy az Európai Unióban rendelkezünk különböző adatokkal, mármint annyiban, amennyiben igazán rendelkezünk adatokkal. Hogyan reagálnak a társadalmaink a libiai eseményekkel kapcsolatosan? hogyan vélekednek az ENSZ fellépésével kapcsolatosan, a nagy államoknak a fellépésével kapcsolatosan, és így tovább. Szóval a kérdésem az, hogy a társadalmaink támogatják, vagy nem támogatják mindazt, amit elkezdtünk Líbiában, illetve Líbiával kapcsolatosan. A következő kérdésem van még. Milyen szerepet tölt be Oroszország és Kína? Együtt működünk ezen országokkal a líbiai válság megoldására? Köszönöm szépen. Kumucákos úré a szó. sajnos begerjedtek a mikrofonok, így nem tudnak a tolmácsról dolgozni. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom, hogy hozzászóltam volna-e akkor, hogyha Van Orden úr nem szólt volna, tehát a libiai válsággal kapcsolatban Európa túlságosan későn lépett fel, és láthattuk azt, hogy nem volt koordináció, nem volt eltökéltség, és igazából mindenki egyetértett abban, amit tenni kell, mégpedig gyorsan és határozottan. És ezt meg kellett volna tenni a Lisszaboni szerződés értelmében és Természetesen szükség van politikai akaratra is. Lehet kritikát gyakorolni, azonban ez nem jelenti azt, hogy ezt a logikát, ezt a kritikát ki tudjuk úgy terjeszteni, hogy teljes mértékben a KBVP-t figyelmen kívül hagyjuk, vagy akár le is értékeljük. Amit Fanoldan úrtól hallottunk, ahhoz csak a következőt tudom hozzátenni. Nem szabad elfelejteni azt, hogy egy ilyenfajta eh, komoly biztonsági probléma a regionális biztonságnál a kereskedelemnél, mint, mint például ez a kalózkodás tekintetében is volt. Az Európai Unió volt az első, aki az Atalanta misszióval fellépett, és ott eléggé sikeresek voltunk. A NATO-nak kellett utána átvennie majd ezt a missziót. Egy idő után a NATO egy hajlo- hasonló missziót meg is tett, ami nem volt annyira sikeres, mint az EU missziója. Most azt, hogy kritizálunk, és az EU fáradozásait leértékeljük a biztonsággal, illetve a védelemmel kapcsolatban, az nem igazán helyes megközelítés. Természetesen vannak gyenge pontok, de el kell végeznünk azt a munkát, amit el kell végeznünk. Van Orden úrnak mondom, hogy Churchill a következőt mondta a háború során. Lehet, hogy nem vagyok oroszlán, de valakihez fordulnom kell. Nem vagyunk uh, oroszlánok, de át kell vennünk ezt a szerepet, és ennek megfelelően kell uh, cselekedni. Merci, Madame Gomez. Köszönöm szépen, Gomes képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nehezen követem a dolgokat. Az Európai Unió humanitárius akciót tervez Líbiában. A KBVP keretén belül. Ez erre talán soha nem kerül sor, senki nem tudja. Egyelőre nem keresett meg ezzel a ENSZ, talán nem is fog megkeresni ezzel kapcsolatban, akkor mire jó mindez? Másrészt pedig eh, kérdés, hogy az Európai Unió hogyan tehet valami konkrétumot a helyszínen. Van lehetőségünk a régióban, Szomáliában, máshol, a szomszédos országokban, de itt egy komoly kérdéssel szembesülünk. függetlenül az akcióképességtől a jogalap kérdése is felmerül, amikor az ENSZ biztonsági tanácsának megszületik a határozat, akkor rendben. Nos, ebben a polgári lakosság biztonságáról van szó. Ez valóban biztos jogalap, de erre korlátozódik ezen túl semmilyen kérés nincs. A március 10-i kérés semmiképp nem tekinthető megkeresésnek. Itt a fegyverszállítási tilalomról van szó. Vannak tehát BT határozatok, de semmi több szemben Van Orden úrral. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió egy jó alkalmat hagyott ki, hogy megmutassa jelenlétét, láthatóvá tegye, tegye magát a biztonsági és védelmi politikában. Jó lehetőségünk volt, nem használtuk ki nem értek egyet azon érvekkel, amelyeket itt mondott, elnézést kérek, ezeket visszautasítom így a blokk Ástan asszonynak az érveit. Ne mondják az, hogy a tagállamok megosztottak, nem lehetséges konszenzust elérni, elképzelhető, hogy van, de Ashton azt nem is kezdeményez. A tagállamok megoszolhatnának, de nincs miért. A Lisszaboni szerződés értelmében lehetséges lenne valamit tenni a KBVP alapján, de ehhez kezdeményezés szükséges a tagállamokat meg sem keresték nagyon sajnálom. Szeretném, hogyha Pavelszki úr magyarázatot adna erre. Az esetleges fegyver szállításról volt-e szó a felkelőknek, szóba került-e ez. Erről információt kérek. Szeretném tudni, hogy megvitatták-e az Afrikai Unió kezdeményezését. Vitát folytattak-e róla? Különböző forgatókönyvek vannak. Az egyik forgatókönyv, hogy kathajot hagyja hatalmat, az, hogy a Nemzetközi Bíróságot megkeresik, az, hogy bíróság elé kerül, erről szó volt, vitát folytattak erről, arról, amit az Afrikai Unió felvetett? Mik a terveik? Hogyan látják a fejleményeket eh, a biztonság területén? Feltételezve, hogy Kathafi eh, a hatalomból kikerül, hogyan látja a jövőt, mit kívánnak tenni? Köszönöm szépen, elnök úr. Popovszki úr, egy kicsit csodálkozom. Harmadszor van alkalmunk önnel Líbiáról vitatkozni, és semmi konkrét választ nem kapunk. A kérdésem az, hogy mi a célja az Európai Uniónak ebben a műveletben, rezsimváltás vagy más. Ez nem egyértelmű. A műveleti szinten is látjuk ezt a két értelmiséget. A helyszínen a helyzet olyan, hogy senki sem látszik képesnek megnyerni a háborút. Nem sikerült eddig a nyugati beavatkozást a felkelőknek a maguk előnyére fordítani, félő, hogy elhúzódik ez a válság. Volt már erre példa, vagy elszakadhat a keleti rész, van-e vita ezekről a forgatókönyvekről az önök szolgálatában? Tud-e konkrétan válaszolni arra, hogy a külügyi szolgálatnak mi a célja ebben a konfliktusban? Köszönöm. Elnök, köszönöm. Sok kérdés, felszólás hangzott el. Popovski úr, önéje a szó egy jó 10 perc erejéig. Ez nagy kihívás, de a tőlem telhetőt megteszem. Megpróbálom a kérdéseket csoportosítani, hogy struktúráltabb legyen. Kezdem a az elnök úr kérdésvel, az ENSZ jelen van, de nem mindenhol. Mi is jelen vagyunk, az ECHO főigazgatóság, az Misrátában nincs jelen az ENSZ tudomásom szerint. Mindannyian a, jelen, a rendelkezésre álló forrásokra alapozunk, például a Vöröskereszt, illetve az orvosok határok nélkül a harccsoportokról is kérdeztek. Nem tudjuk, hogy milyen eszközre lesz szükségünk egyelőre. Olyan speciális eszközök is kellhetnek, amelyekről szó volt, de egyelőre ezt nem tudjuk nem abban a fázisban tartunk, amikor meg tudjuk mondani, hogy milyen erők hova kellenek. Ezt a egy parancsnoka fogja meghatározni. A az ENSZ álláspontját illetően. Nos, a tanács világosan kimondta, hogy Kathafinak ott kell hagyni a hatalmat, le kell mondani a tisztségéről. Az Afrikai Unió úti tervét nem fenntartás nélkül fogadta a bengázi átmeneti kormány a tanács az átmeneti kormánya szeretné, hogy azonnal mondjon le. Az EU külügyminiszterek tárgyaltak Gibil úrral, aki az átmeneti tanácsot képviselte Luxemburgban tegnap, és erről nem tudok részleteket mondani, mert ez a miniszterek tanácsának zárt ülésén volt, és én azon nem vettem részt. Természetesen lehet spekulálni a különböző forgatókönyvekkel kapcsolatban. Meg is tesszük. Világos a ma délőtti tanácsi vitából, hogy szeretnénk elkerülni az ország megosztását. De hogyha elhúzódik a konfliktus, akkor nehéz előre megmondani, hogy hova vezet. Én világosan értem a tagállamok aggáját, akik Dohában most erről tárgyalnak. Különböző forgatókönyvek vannak, ezeknek megfelelően a hét során kidolgozzuk az álláspontunkat, hogy mi várható a konfliktus végezte után. A menekültek kérdésére térnék rá. Erről szó volt a belügyminiszterek ülésén múlt héten. Ez politikai kérdés, különböző a szolidaritás felfogása a tagállamok között, ezt nem szeretném kommentálni. a ő megfelelő fórumon ezt tárgyalják. Most meg rátérnék a Frontex témájára. A Frontex nem kért megerősítést az EU-tól a KBVP intézkedések alapján. A Frontex mandátuma ugyanis teljesen világos. nem követem a kérdések sorrendjét, de Van Orden úr nagyon egyenesen beszélt a KBVP-vel kapcsolatban. Nem szeretném elemezni ezt a politikát, csak annyit mondanék, hogy a KBVP keretén belül a tagállamok szándéka szerint kívánunk eljárni. Nem mehetünk tovább, mint azt a tagállamok kívánják. A tagállamok ezt megvitatták, egyesek szerették, hogy a repülés tilalmat végrehajtassuk, mások nem. Ezért arra koncentráltunk, amit a humanitárius opció jelent nem akarunk senkin erőszakot tenni. Amos ö, úr írt Ketty, Catherine Ashtonnak. Nem ö, kizárt, hogy az ENSZ ö, ö, segítséget kér az EU-tól humanitárius és vagy ö, katonai ö, művelethez. Ez egy ö, utolsó lehetőség. Közbeszólás. Nemzeti erőforrásokra kell alapozni. Elnök, kérem, eh, hagyják, hogy Popovski úr válaszoljon. Mindenki kifejthette az ismert álláspontját. Eh, igen, eh, folytatja Popovski úr, nemzeti erőforrásokról van szó vissza fogok ö, térni erre, de megegyezés van azzal kapcsolatban, hogy nem hozhatunk olyan helyzetet létre, amikor a NATO és az EU az erőforrásokat egymás elől próbálja, el, el, próbálja meg elhalászni. Úgy döntöttünk, ö, hogy felkészülünk arra a lehetőségre, hogy fel kell lépnünk, hogyha az ENSZ BCAH OCHA megkeres. Briefings oder Treffen mit diesem Unter az albizottság előtt már többször elmondtam, hogy hajlandó vagyok eljönni ide, nem csak én, hanem az más kollégáim is, akkor, amikor ezt hasznosnak tartják. A harccsoportok kérdését részben már megválaszoltam, nem tudok erről nyilatkozni, mert mi nem tartunk itt. Nem tudjuk, hogy milyen képességre van szükség a helyszínen. Misráta valóban egy lehetséges olyan hely lenne, ahol felléphetnénk. És természetesen ezt majd a későbbi tervezés során figyelembe is vesszük mivel már németül kezdtem el, úgy is folytatom. Lőzing asszony a Hermes 2011-re kérdezett rá. A Frontexnek, a Frontex jelezte az igényét arra, hogy a Frontex-et KBVP módszerekkel kell támogatnunk, illetve eszközökkel kell támogatnunk. Ezen kívül a megszálló csapatok ki vannak zárva, ez az ENSZ határozatban is benne van nem lehet kizárni azt, hogy bizonyos képességeket eh, a szárazföldön, illetve bizonyos csapatokat ott kell a szárazföldön majd állomásoztatni. Egyébként majd Tunéziában eh, már kapcsolatban vagyunk, és megnézzük azt, hogy eh, ott tudnak-e nekünk segíteni ebben a műveletben. Tehát bármilyen fajta bevetési csapatokról beszélni, ez mindig ennek kapcsán, ezt nem lehet összehasonlítani a megszálló ö, csapatokkal. Az EU-NATO együttműködésről most az anyanyelvemben folytatom. Ez az együttműködés nagyon jól ö, működik a párbeszéd különböző szinteken történik. Este a főtitkárral találkozott az elmúlt héten, egyfajta véleménycserére került sor, és eh, a NATO bevetéséről is szó volt, és a mi előkészületeinkről is. Szóba került az is, hogy milyen eszközöket eh, tudunk biztosítani, itt főként a nemzeti forrásokról volt szó, de nem ez volt a fő témája a beszélgetéseknek. Ahogy már elmondtam, nagyon szorosan együttműködünk. Van egy kapcsolattartó pont nálunk is, a NATO-nál is. Állandóan tájékoztatjuk egymást a különböző kérdésekről Ashton asszony részt vett a NATO tanácskozásán csütörtökön és pénteken, és nagy részt a libiai helyzetről tárgyaltak. Ismerem, nem ismerem a Libiával kapcsolatos közvéleménykutatásokat, lehet, hogy voltak ilyenek a tagállamokban, az Euróbarométer bizonyára nem végzett el ilyeneket, ezekről semmit nem tudok. Oroszország és Kína ezen országokkal ugyancsak kapcsolatban voltunk, kapcsolatba léptünk. A biztonsági tanács ülésezése kapcsán is New Yorkban. Mindenképpen ápoljuk ezen a kapcsolatokat is, és az EU külügyminiszterei is találkoznak majd az elkövetkező napokban, és Líbia ugyancsak egy fontos téma lesz. Ami pedig a lázadóknak, a katonai... Ami, ami a minisztereknek nyújtandó kérdést illeti, az embargó már hatályban van, és az embargó az nem specifikus, tehát nem mondhatjuk azt, hogy egyik félnek adhatunk fegyvert, a másikra pedig nem. Tehát jelenleg nincsen semmilyen fajta döntés ezzel kapcsolatban. Beszéltem az EU kezdeményezéséről, és ezt egyfajta alapként használhatjuk fel azért, hogy előre lépjünk, de majd a négy szervezet holnap ülésén vitatják ezt meg Kairóban. A biztonsági szektor reformja is megtartásra kerül, a szakértőink most megpróbálnak különböző forgatókönyveket kifejleszteni, hogy mi lesz majd a konfliktus utáni időszakban. Vannak már tapasztalataink a közel-keletről, vagy Kongóból, vagy a Balkánról, és ezeket most felhasználhatjuk. Valóban a KBVP lehetséges fellépése az főként civil jellegű lenne, és ez részesét, részét képezheti az európai válasznak majd a konfliktus utáni időszakban. Végezetül a rezsimváltozással kapcsolatban Kadhafi úr állás, Kadhafi úrra kapcsolatban az álláspont Európában egyértelmű mennie kell, az ország jövőjének eldöntése az a libiaiak kezében van. Az Európai Uniónak különböző elképzelése van az átmeneti az ideiglenes tanács elfogadásáról, de általában az ideiglenes tanácsot az EU legitimnek tekinti, és ezért Jebil úrral ezért találkoztunk tegnap Luxemburgban. Bien. Igen, nem fogom újra megítni a vitát, mert hogy hát nagyon feszített a napi rendünk, de még egy észrevételt lehetok. Hát. Reply to Butikofer Butikofer úrnak a kérdésére nem válaszolt a napirendváltással kapcsolatban. Jegyezzük. Szeretnénk elmondani, reméltük, hogy az EKS nem így jár el a tárgyelő partnereivel. Ez kiváló példa arra, hogy hogy nem kell megközelíteni. Köszönöm szépen, elnök úr, csak két megértésem lenne. Sajnos nem sikerült Popovski úrtól választ kicsakarnom. Az EU úgy tűnik, hogy olyan, ugyanolyan fajta megosztottságban szenved, mint Obama úr aki ugyancsak nem tudja, hogy mit csináljon Kadáfival. Egyrészt ezt el akarja küldeni, másrészt pedig tudja, hogy nem a katonai missziónak ez, nem ez a feladata. Második pont, amit én elmondtam, az egy kérdés volt, hogy mit tervezünk. Már, hát elnézést, hogy ezt kell mondjam, Misráta egy lehetséges cél. Hát ezt én is tudom magamtól, pont ezt ezért kérdeztem, de amire nem válaszolt az az, hogy mennyire veszik ezt komolyan, hogyha azt mondják, hogy nem biztosak abban, hogy harci csoportokat kell használni, hogyha harci csoportokat alkalmazunk a tanács dokumentuma alapján, akkor szükség van arra a döntésre, hogy ezt meg is tesszük, és ekkor és akkor tíz napon belül megkezdődik a misszió. Ez egy olyan időszak, amelyben misszrátában valamit tehetnénk hogyha nem használunk harccsoportokat, akkor több hónapra van szükség, hogy közbelépjünk. Egyrésztről azt mondják, hogy Misráta az akciók egy lehetséges célja, másrészt pedig azt nekem tudjuk, hogy mit csináljunk. Tehát jó nagy zűrzavar van, ez ezt jelenti. Nem tudjuk azt, hogy az a tevékenység, amit szeretnénk elvégezni, az majd most lesz, vagy majd később. Elnézést, azért azt nem lehet komolyan venni. És ott tényleg úgy gondolják, hogy a parlament ilyenfajta áll információkkal ö, beeltethető, hát akkor jó nagyot tévednek. Ja. Elnézést, hogy olvassam még ezt fel. Van egy jelentése a Spiegel Online-nak, idézem. A NATO egy, egy, egy tábornok információi szerint megkezdte a szárazföldi csapatok mozgósítását. Ők, ezek a csapatok Líbiában a humanitárius segítségnyújtást katonailag biztosítják. Manfred Lange tábornok mondta ezt el a Deutsche Welle TV-ben. Jelenleg az ENSZ nem fordult se hozzánk, sem pedig az EU-hoz, de hogyha ez megtörténik, akkor elő kell készülnünk, és fel kell erre készülnünk idézet vége, tehát pontosan ezért nevetséges a helyzet, mert az ENSZ még nem kért semmit, a NATO, az EU pedig már elkezdenek egymással versenyezni ez lesz a záró szó ebben a témakörben. Popov fiúnak köszönetet mondanék, gondolom, hogy nem utolsó alkalommal találkoztunk most Líbia kapcsán, mert hát be kell, hogy vajon nagyon frusztrált voltam három héttel ezelőtt, mai napon pedig a fenntartásaimról tudok szólni, nagyon óvatos a tervezés, és hát azt látjuk, hogy a tervezés ilyen volt három hete, de továbbra se jutott igazándiból előrébb. Tudom, hogy mindig nehéz a politikai döntés, de az is igaz, hogy azt lehet látni, hogy a tervezés soha nem készül el. A politikai döntés a tagállamok részéről bonyolult dolog legyen, óvatos legyen, hogy a megosztottság is nagy. Ezt mind-mind az ember tudja és megérti, de azt már nem tudom felfogni, hogy hogy lehet, hogy három hét alatt nem sikerült előrébb jutni a tervezésben, és hát emiatt van annak fenntartásai, megmondom, és remélem, hogy a legközelebbi találkozásunkkor, három hét múlva talán ö, már a dolgok ö, sokkal világosabbak lesznek, és a tervezés addigra elkészül, de hát világos az, hogy vészhelyzet van, és e tekintetben ez nem megoldás. Van Olden úr is ö, utalt arra. Ugye volt az a veszélyhelyzet, az a vészhelyzet, amely kialakult Benkháziban ö, alakult ki, és akkor egy nemzeti döntés vetett véget a dolgoknak. De az az érzésem, hogy Misszat esetében megint valami nemzeti döntés lesz szükség ahhoz, hogy ö, a tagállamok egy része ö, az unióban előre tudjon lépni. És hát felmerül bennem az, hogy mennyire megfelelőek ezek a módszerek, hogyha ennyire időigényesek. Értjük politikailag, hogy mennyire nehéz nehéz a dolog, de technikailag a tervezés véleményem szerint sokkal megdöbbentőbb, tehát az, hogy három héttel a második meghallgatása után még sová, továbbra sem sikerült előre lépni. Köszönöm szépen, és akkor remélem hamarosan találkozhatunk. Most pedig Arnú asszonynal folytatjuk tovább a napi rendünket. Az Európai Védelmi Ügynökség képviseletében lesz a körünkben jelen. Bien, chers collègues. Kedves kollégák, folytassuk. Folytassuk a munkánkat. A mai napon itt van közül, körünkben Claude France Arnoux. Őt nemrégiben nevezték ki az Európai Védelmi Ügynökségnek a végrehajtó igazgatói posztjára. Bevalom, hogy akkor, amikor a tervezéssel foglalkozott, nem régiben igazándiból, akkor még szívesebben fogadtam volna, mint most, és talán azért a libiai kérdéssel kapcsolatosan is, hogyha beszélne nekünk a tervezésről, nem, nem, pedig én megpróbáltam rávenni, hogy beszéljen erről, de hát azt hiszem azért láthatta, érezhette, hogy kicsit frusztráltak vagyunk azon válaszok alapján, amelyeket hallottunk az imént. Egy biztos, hogy most azért vagyunk itt, hogy az Európai Védelmi Ügynökségről beszéljünk egymással, és aktuális kérdéseket vizsgáljuk meg Többet között a költségvetési feszült helyzetet az összes tagállam ezt észleli, és természetesen ennek megvan a hatása az összes kapacitással kapcsolatos programra. Egy tekintetben az önök ügynöksége biztosan fontos szerepet játszik, talán egy megújult szerepről lehet szó, mint hogy most tartós a válság, és nagyon érdekelne minket az, hogy hogyan látja, milyen feladataik adódnak, milyen feladataik lesznek a jövőben, és a költségvetése a, a védelmi ügynökségnek nem változik. Hogyan látja ennek a hatását? Milyen technikai gondokkal fognak szembesülni többek között az ügynökség és az egyéb partnerek közötti kapcsolatrendszerben? Talán arra is kitérhetne, hogy ő, hogyan látja a folyamatban lévő programoknak a megvalósítását érdekelne minket az is, hogy a dolgok feltérképezése után, most egy első fázisban, mint hogy nem régi, a kinevezése hogyan látja a dolgokat. Merci beaucoup, euh, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy öröm a számomra, és megtiszteltetés is egyben, hogy ismételtel találkozhatom önökkel, jól lehet most egy újabb funkcióban, és hát megbocsájt, tisztelt elnök úr, hogy most én nem fogok bitorolni olyan funkciókat, amelyeket már nem töltök be, és a teljes erőmet arra szentelem, hogy az Európai Védelmi Ügynökséggel foglalkozzam olyan témáról van szó ezen ügynökség tekintetében, amely kevésbé drámai, kevésbé a sürgősséggel kapcsolatos, de mégis a konfliktus utáni helyzeteket elő kell előkészítenünk, és többek között olyan helyzeteket kell majd a későbbiekben kezelnünk, mint amelyekről a mai napon is, meg máskor is tárgyalni szoktak, és azt hiszem, hogy ez a feladata az ügynökségüknek. Akkor, amikor válságokról van szó, akkor nyilvánvaló, hogy a válságoknak meg lesz a hatása a költségvetésünkre is, nyilvánvaló, hogy ez terheli majd a költségvetésünket, és az a feltételrendszer, amelyet ön ismertetett, az valóban úgy áll, ahogy jelezte, az a csökkennek a költségvetések, a tagállamok, tagállamoknál jelentős az a kör, amelyek amely tagállamoknál 2% alatt vannak a nemzeti költségvetési felhasználásokban a védelemre szentelendő ezen eszközeket. És hát a legkevesebb, amit mondhatunk ennek illusztrálására, az az, hogy az instabilitással kapcsolatos forga könyve, forgatókönyveknek nem csökken, hanem kifejezetten emelkedik. És egyéb drámai forgatókönyvekkel is szembesülünk, azaz vannak kapacitások, amelyek felhasználhatók mind a katonai célokra, mind pedig a polgári felhasználást is szolgálhatják. Ugye ott van Líbia, de hát Japánt is említsük meg. Akkor, amikor ö, felrobban egy ö, atomerőmű, akkor a drónokat tudjuk bevetni, nem csak a drónokat természetesen, de az egyéb eszközöket is. De mint csak ezeket a drónokat, a vezető nélküli vagy pilóta nélküli repülőgépeket, ezek mind olyan technológiák, amelyeket akár polgári, akár pedig a KK a KBVP keretében be tudunk vetni katonai beavatkozás formájában és nem katonai beavatkozás formájában. Egyre több válság van, összetett válságokkal szembesülünk, olyan válságokkal, amelyek nem csak kifejezetten katonaiak, ezt észleljük akkor, amikor válságkezeléssel foglalkozunk, ennek megvan a hatása a kapacitása. Az Európai Unió egy keretet próbál felvázolni mind azokra a kihívásokra, amelyekkel szembesülünk, és a tevékenységünk az a katonai szempontokkal is foglalkozik, a polgári szempontokkal is, és a technológiáknak a kettős felhasználására koncentrál, de ugyanakkor persze ott van a tengeri fellépés is, e tekintetben is, és erre utaltak az imént, fontos terület lehet a tevékenységünkben, amely szintén érinti mind a katonai és nagyon nagy mértékben a polgári tevékenységet. Elnök úr említette az ügynökséget és annak eh, megújult szerepét. Fiatal kis ügynökség vagyunk, mint hogy gyakorlatilag hat évvel ezelőtt élt, eh, jöttünk létre, még mielőtt eh, a Lisszaboni szerződés jóváhagyása kell, került volna, és gyakorlatilag én egy olyan ügynökséget vettem át, amely már korábban létrejött ellentétben az eks szel az Európai Külügyi Szolgálattal. És hát ez egy más tulajdonképpen feladatkör, ez nem az én érdemem, hanem az elődeimnek az érdeme, hogy olyan csapattal dolgozunk, amely jól működik, és hát nagy megtiszteltetés a számomra, hogy átvegyem, átvettem ezt a, az ügynökséget. Ez egy gyönyörű, gyönyörű ügynökség, pici, de pici, kicsit azt mondanám, hogy nagyon kis pinduri csapattal dolgozik, egy olyan költségvetéssel, amely szintén nagyon korlátozott, majd erről még beszélek, mert hogy erre felkérést kaptam önöktől, és ezzel együtt a cost effectiveness várják el a mi ügynökségünktől is, tehát kevesebb forrással több eredményt érjünk el egy olyan felállásban, amely jól lehet Izmoska kellene, hogy legyen, de mégis nagyon kis létszámú. És hát ott van Brüsszel, ott vannak a brüsszeli partnerek másút, és hát ö, ö, egy biztos, hogy ö, ők is kivannak téve a különböző költségvetési hatásoknak. Mi egy státuszkvóban, igen, azt mondjam, hogy státuszkvóban működünk, de legalább, legalább nem utaltak minket ö, egy fogyókúrás rendszerre. Tehát erről ennyit, és azt is tudni kell, hogy mint hogy Dánia nem tagja az ügynökségnek, ezért 26-an vagyunk, és 26-an nyilvánvalóan jobban tudunk fellépni, és mihet piacokról, technológiáról, iparról van szó, alapkutatásról van szó, illetve különböző ö, ö, szabványosításról, akár ez sokkal hasznosabb, hogyha 26-an tudjuk ezt kivitelezni, mint hogyha kevesebben, mert a 26-okkal egy hozzáadott érték teremtődik és hát áttekintést adok, nem, szabadod, nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az ügynökség pontosan azokkal a tagállamokkal tud együtt dolgozni adott esetben, olyan felállásban, akik készek az együttműködésre, adott esetben kettő tagállamokat, az esetben hat tagállam, a felálló 26-os létszában. És ez lehetővé teszi azt, hogy mindig pontosan azok a körök jöjjenek egymással össze, akik készek lépni, akik készek a pénzt is betenni, és akik azt mondják, hogy szükségük van ilyen vagy olyan technológiákra, és ahhoz megteremtik a pénzügyi forrásokat is. Még egyszer mondom, a csapatunk, a munkatársaink rendkívül kompetens és nagyon jól tud fellépni, igazán mérete szabott munkát tud végezni, úgy, ahogy a tagállamok azt igénylik tőlük, a kapacitásokkal kapcsolatosan világos, hogy meg kell, hogy fogalmazzam, hogy a katonai kapacitások kifejezetten az állami szuverenitásokba, a tagállami szuverenitásokba tartoznak. Ez vitathatatlan. Az ügynökségnek csak az a feladata, hogy támogasson, hogy javasoljon, de semmiképpen sem lehet a szerepe az, hogy védelmi tervezést végezzen a tagállamok helyett. Nem. Az ügynökség csak támogat, javaslatokat fogalmaz meg, akkor, amikor anglofon területen dolgoztam, rating agency-kről beszéltek, nem igazán szép kifejezésről van szó, legalábbis a francia változatában, de egy biztos, persze tudom, hát az ízlés kérdése, de egy biztos, hogy az ügynökség egy olyan hely, ahol a tagállamok egymásra találhatnak, és ha kívánják, akkor felléphetnek azoknak a szükségleteknek a mentén, amelyet megfogalmaztak. A megújult szerepről mit tudok mondani? Azt, hogy a védelmi miniszterek tudatára léptek annak, hogy szükség van arra, hogy tovább lépjünk. Ezt tették Gandban, a belga egynökség alatt, nemrégiben Budapesten, a mostani elnökség alatt. És figyelembe véve a költségvetési helyzetet és a nemzetközi helyzetet, a tagállamok honvédelmi viszerei azt mondták, hogy kevesebb erőforrással, de mégis többet kell tenni, tehát ezért egy megosztott formában tudunk dolgozni. És hogy mik a terveim, a szándékaim ilyenfajta kontextusban, akkor azt mondanám erre, hogy az abszolút prioritást az élvezi, hogy az ügynökség az együttműködést segítse. És hát tekintetben a Pudding and sharing egy rendkívül fontos tevékenység. Ilyen tevékenységet végez az ügynökség már évek óta. Persze rengeteg példát tudnék felhozni, máskülönben nehéz kommunikálni akkor, amikor beszélünk az ügynökségnek a tevékenységről, melyiket lehetne kiválasztani. Tehát például kialakítunk a helikopterek terén egy megoldást, és tudjuk, hogy a helikopterek mindig hiányosságot szenvednek, akár az unió felépései esetében, akár már a NATO fellépéseiben, és akkor, amikor gyakorlatokat szervezünk, a gyakorlatokat és és a helikopterek akár forró éghajlaton, akár pedig magasságban kell, hogy bevetése kerüljenek, és hát sok tagállam milyen fajta megkeresést jutatott el hozzánk afganisztáni felépéssel kapcsolatosan, akkor szükség van arra, hogy poolinget, sharinget végezzünk, tehát e tekintetben gyakorlatilag kapcsolatunk megint a legkonkrétabb példákhoz az Unió és az NATO együttműködésében. Azaz a védelmi ügynökség lehetővé teszi azt, hogy a tagállamok teljes szuverenitásokban a megfelelő kapacitásokat bevesék ott, ahol kívánatosak tartják, és ahol a legalkalmasabb a bevetésre. Ezen dolgozunk, és hát dolgozunk például ilyen értelemben az afgán kérdéssel, figyelembe véve, hogy milyen kapacitásokkal rendelkeznek a tagállamok. Azt hiszem ez egy jó példa arra, hogy az együttműködés mit tehet lehetővé az Unió és a NATO között. Még a pooling and sharing kapcsolatosan hagyjam említsem meg a következőt. Afganisztán kapcsán máskülönben. Új technológiákat, laboratóriumokat, forenciket próbálunk kialakítani, amelyeket be lehetne vetni Afganisztánban hogy a robbanó szereket hogyan lehet bevetni. És ez a laboratórium, egy olyan laboratórium, amelynek a technológiai fázisát az ügynökség biztosította, egy szerződést kötöttünk egy spanyol céggel, a spanyol cég alakította ki, az ügynökség megvette a laboratóriumot, és a Franciaország fogja bevetni ezt a laboratóriumot Afganisztánban más tagállamoknak a közreműködésével, és ilyen módon szintén tudom illusztrálni, hogy egy forenzik laboratórium laboratórium esetében, egy igazságügyi orvos szakértői laboratórium esetében mit tudunk hozni akkor, amikor együttesen lépünk fel, és ez azt hiszem, hogy lehetővé teheti, hogy kevesebb veszteséget könyveljünk el Afganisztánban, vagy akár másút is. Lenne persze még sok más példa is, de a fellépéseink kapcsán még említhetem azt is, hogy arra törekszünk, hogy az ügynökség egy olyan platformot kíván hozzáférhetővé tenni, amely a logisztikát támogatja, és ezáltal hatalmas megtakarításokat lehet eszközölni, amely megtakarítások lehetővé teszik az, hogy szabad források irányuljanak más területekre feszített költségvetési kontextusban. A második prioritás. Ez sem túlságosan látványos, de mégis rendkívül fontos. Ez a második prioritás pedig az, hogy segítsük a honvédelmi minisztérünket abban, hogy ö, képesek legyenek a különböző közösségi, vagy régebben a Lisszaboni szerződés előtt köz, közösségi programnak vezett programban ö, megnyilvánuljanak most már, ugye uniós programokról van szó. Az egyik például, és az egységes égbolt program, ugye a Cézár programmal. Na most, ez egy olyan program, amely forradalmat hoz a légi tevékenységekben, az Európai Egységes Égbolt kezelése lehetővé teszi majd azt, hogy óriási hatása legyen mindenzen intézkedéseknek a védelmi minisztériumokra, és a folyamatok kezelésére is óriási hatással lesz mindez. A miniszterek azt várják tőlünk, és erre törekszünk a magunk részéről, felvettük már a kapcsolatot a különböző ö, bizottsági, európai bizottsági partnerekkel a kapcsolatot, akik a Cézár programban benne vannak. Tehát arra kell, hogy törekedjünk, hogy a vezérkarokban a felhasználók és azok, akik majd e, fejlesztések alapján fogják meghatározni a jövőt, szóval arra törekszünk, hogy meghatározzuk, hogy a védelmi minisztériumok mit tudnak majd behozni a konyhára, milyen megoldásokat tudnak nekünk kínálni a Cézár program kapcsán hagy utaljak megint a NATO-ra, most jut eszembe, hogy a légi tevékenységek tekintetében a fejlesztések, az eszközök, most az AVAX gépekre is gondolhatok, meg a CD-17-esekre is így tovább, tehát mind olyan területeken, amelyekben a NATO-nak feladatai vannak, az ügynökség javaslatot tett, hogy legyen az a helyszín, az ügynökség a helyszíne legyen egy olyan helyszín, ahol a NATO meg tudja velünk osztani, hogy mi foglalkoztatja őt, mint szervezetet. A NATO ezt elfogadta, és az Európai Bizottság Cézár program felelősé úgy szintén, azaz lehetővé teszi azt, hogy az ügynökség egyfajta platformként szolgáljon ilyen kérdésekben is. Ki tudok emelni más témákat is, anélkül, hogy túlságosan technikai részletekbe bocsájtkoznék. De hagyj említsen meg ezeket röviden, aztán pedig utána a helyt a hallhattuk ugye egyéb tájékoztatásnak a kérdéseknek a kapcsán. De mire szeretnék hírelni? Arra, hogy léteznek olyan politikák, amelyekkel kapcsolatosan az Európai Parlamentnek kulcsfontosságú szerepe van a közösségi programokra gondolok. Technológia, kutatás, Ugye a jelenlegi fellállásban az a veszély, hogy csak a legsürgetőbb kérdésekkel foglalkozzunk, és csak ö, a kutatás és technológiára koncentrálunk, és annak bizonyos területére, és ezáltal a védelemre viszont nem figyelünk eléggé, és a védelmi iparoknak a fejlesztéseire. Tehát egy tekintetben az Európai Bizottsággal kéz a kézben dolgozunk, és mint hogy az Európai Bizottság szoros együttműködésben van az Európai Parlamenttel, azt megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet szinergia hatásokat elérni a kutatásfejlesztés területén, mégpedig oly módon, hogy ennek a hatása meglegyen a védelmi kapacitásokra, és szinergiákat alakítsunk ki. Az ügynökség és az Európai Bizottság arra törekszik ennek keretében, hogy a költségveti hatóságok döntéseit ugyanakkor érvényesítsük, miközben törekszünk a katonai és a polgári programoknak a pozitív együttműködése, hogy a drónokról már beszéltem az imént, de mindenképpen a kutatás és technológia területén ezt általában véve érvényesíteni kell. Tudom, hogy az Európai Parlamentnek egyéb szakbizottságai olvas, es olvasatban vizsgálják a távközlési fejlesztéseket. Ennek hatalmas kihatása lesz majd a védelmi intézményeknek a hatására, a spektrum, ugye jogszabályra gondolok itt és végezetül van egy olyan téma, amely szintén rendkívül sok munkát igényel a bizottság és köztünk, hogyan lehet az alapszerződést érvényesíteni, a bizottság a felelőse az alapszerződés érvényesülésének, és ami a védelmet illeti konkrétabban a közbeszerzéseknek a az alakítása, a működtetése a védelem keretében, itt is arra kell törekednünk, hogy a védelmi minisztériumok pontosan tudják értelmezni, hogy mi is a megfelelő értelmezése a szabályoknak, mikből állnak a versenyszabályok, melyek a nagyon specifikus műveletei, és mindezt úgy tesszük, hogy a 348-as cikket is a szerződésből érvényesítjük, nagyon együttműködve a kollégákkal. Na, a, nem tudom, hogy head of the agency ként azt javasoltam Ashton asszonynak, hogy a védelmi miniszterek megismerjék azt, hogy hogyan működik az ügynökség, és ismerjék azt, hogy a védelmi miniszterek milyen feladatokat tudják megbízni az ügynökséget, mert hogy a védelmi minisztériumok lehetnek a kedvezményezetei a mi tevékenységünknek, programjainknak. Szeretném továbbfejleszteni a kapcsolatainkat az összes megfelelő partnerrel. és amikor ezt mondom, akkor gondolok a tanácsnak a különböző szolgálataira, a bizottságról már sokat beszéltem, az EKS-t is meg kell, hogy említsem, fel kell, hogy készítsük, azt hiszem, a külügyi tanácsot arra, hogy hogyan lehet együttműködni szorosan az irányító bizottság és a tanács szervei között, mármint a Védelmi Ügynökség irányító bizottságára gondolok. És ami a kutatás és technológiát illeti, itt is nagyon fontos megemlítenem azt, hogy mi, mi nem egy felvételkezési programnak a kezelését végezzük. Ez nem a mi, mi a tevékenységünk. Ott van a 401-es fegyverkezési program, de vannak mások is. És hát nekünk a feladatunk az, hogy együtt működjünk a kárral, és, és a rendszernek a kialakítása, a véglegesítése az egyik legsürgetőbb feladat. Vannak további feladatok, nem ö, szeretném felmenni a ö, légi biztonsági ügynökség például, ö, amelyel ö, éppen a megegyezéseinket ö, véglegesítjük. Az utolsó partner nem fontosságban, ö, csak a felsorolásban nagyon fix kapcsolat volt a védelmi ügynökséggel, védelmi ügynökség Abrial tábornok idején, már kétszer is találkoztunk Gabriel tábornokkal, és a tanács titkárságával, amikor Cézárról szóltam az előbb, és lehetséges égboltról, fontos együttműködni a az illetékes főtitkár helyettesekkel az ENSZ vezérkarában. A NATO vezérkarában. Már szóltam az ö, improvizált ö, robbanószerkezetekről, de az egészségügyről is ö, szólhattam volna, a bakteriológiáról, kémiai ö, vegyi fegyverekről, ö, és a ö, cyber védelemről. Voltak más látogatások is harmadik felek részéről. Washingtonból sokan jöttek a Pentagon második számú vezetője jött, amint kineveztek engem a cybervédelemről, hogy világosan lássa az ügynökség szerepét, és Washingtonból azóta rendszeresének, például export ügyben örülünk, hogy párbeszéd van. Hát nem vagyunk naívak arról, hogy az AIDAR törvénykezésük hogyan fejlődik más harmadik államok is, Oroszország, Ukrajna, más partnerek is jelezték érdeklődéseket és a megegyezés utóban velük. Itt le is állnék tudom, vannak kérdéseik, esetleg aggájaik, amelyeket szeretnének eloszlatni. Először van úgy karrierem során, hogy a kommunikációt nagyon fontosnak tartom. Természetesen a KBVP terén ez gyakran így van, de az ügydökség munkája kapcsán most látom. Ez technikai kérdésekkel foglalkozik. Az ügynökség egyesek azt mondják, elaprózza az erőfeszítései, de szerintem nem így van. Mikor az ember egy olyan országban, mint Franciaország vagy Egyesült Királyság, akkor nyilvánvaló, hogy a védelmi technológiák terén mindent le kell fedni. Egy előítélettel jöttem, hogy elaprózódás van. Jó, látom, hogy ez részben igaz, de le kell fedni mindent. Nem lehet csak a szájbervédelemmel foglalkozni, meg kell találni a megfelelő egyensúlyt, és érthetőt nyújtani, de minden területen. Nem szabad, hogy a tagállamok elaprózzák az erőforrásaikat. A tagállamok ezt nem is tehetnék meg, mert az ügynökséget keresik meg. Most a költségvetésről beszélünk. 30 millió eurónk van, ebből 9 millió euró az operatív költségvetés, nagyon szerény Nyilván ezt, mint vezetőként mondom, de más szempontból is ez szerint. Tehát kérdés az, hogy a tagállamok mennyit folytak még rá. Több mint 100 millió eurót. Volt a név, hogy még plusz 200 millió eurót adtak a tagállamok projektekkel, adott projektekkel kapcsolatban. Tehát beletesznek ebbe a tagállamok, mert olyan projekteket fejlesztettünk ki, amely megérte nekik. Megpróbálok megfelelőbb eszközöket felhasználni majd a kommunikáció. A kommunikáció nem csak azt jelenti, hogy elmondjak dolgokat, hanem interakció legyen a partnereinkkel. Ezért itt le is állnék. Elmondom még, hogy a védelmi minisztériumokkal való interakció, illetve az iparral, a parlamenti képviselőkkel nagyon fontos. A sikerünk záloga. Állok elébe. Köszönöm, elnök úr. Bien, merci. Köszönöm szépen. Bármikor szívesen látjuk a különbizottságba, az albizottságba, mielőtt átadnám a szót a kollégáknak egy kérdést szeretnék feltenni. Nem politikai választ várok rá. Tudjuk, hogy az ügynökségben való részvétel fontos a Törökországgal való kapcsolatban. A, melyek azok a harmadik országok? Csak egy térképet szeretnénk, amelyek részt vesznek a munkában. Szó volt más harmadik országok érdeklődéséről. Amikor egy harmadik ország az ügynökségben dolgozik, vagy megfigyelő státusz kap, hogyan vesz részt a munkában? Milyen munkában vesz részt? Köszönöm szépen, hogy így tette fel a kérdést. A résztvevő harmadik ország Har Norvégia megállapodás alapján. Láttam megérkezés óta, ez hogyan működik, amikor van egy igazgatótanácsi ülés, akkor a 26 résztvevő között, tehát Dánia nélkül, van, van egy 26 ülése és egy ülés Norvégiával, hogyha elfogadják a tagállamok, a saját vitáink egy részére is meghívjuk Norvégiát. Norvégiát meghívtuk, és az ENSZ főtitkár és a NATO-nak a főtitkár helyettesét, Leroy urat Svájccal szeretnénk egy hasonló megállapodást. Politikai nehézségek nincsenek, de ez bonyolult tárgyalás témája. Törökországról szólt. Nos, az ügynökségtől most már a tanácshoz került át a kérdés. Ez számunkra kényelmesebb. a török nagykövettel találkoztam, és pragmatikus kapcsolatokat próbálunk megvalósítani. Törökország fontos partner, amit pragmatikusan jó hiszemmel meg lehet oda, azt meg is próbáljuk. Más tagállamok is, Ukrajna például, más államok Ukrajna is jelezte érdeklődését, és a szerb védelmi miniszter is. Nos, ez a lista. az okár az európai hát- Merci pour ces précisions. Ana Gomez. Európai űrügynökség. Például Gomez asszony. Köszönöm, hogy eljött közénk. Örülök, hogy ön áll az ügynökség élén. kiváló az együttműködésünk története az ügynökséggel, amikor meg kellett keresnem egy jelentés kapcsán. Az atomkatasztrófákról szólt a jelentés radiológiai hatásokról, vegyi biológiai hatásokról. Úgy gondolom, hogy minden megvan, ami szükséges önöknél a feladat ellátásához. Kérdést szeretnék feltenni. Emlékszem, amikor Esten asszony jött a meghallgatására, mielőtt kinevezték volna a főképviselőnek, e az ügynökséggel kapcsolatban tettem fel egy kérdést. El tudnál mondani britként, hogy vállal egy kötelezettséget arra, hogy felszámolja azokat a problémákat, amelyek az ügynökség előtt állnak a több éves költségvetésben például, hogy az ügynökség hosszú távon tudjon tervezni, együtt tudjon működni a különböző hatóságokkal, például a védelmi minisztériumokkal. Esten asszony azt válaszolta, nem sikerült meggyőzni engem arról, hogy ez prioritás. Nos, más beosztásban van ön az ügynökség élén. Megváltozott-e ez ön szerint? Az a megállapodás, amelyet Franciaország és Nagy-Britannia aláírtak, abból a célból, hogy a pénzügyi nehézségeket legyőzzék. Az erőforrások pooling and sharing-je érdekében. Nos, ez az ügynökség szintjén is jelentkezett. Megkeresték, hogy az ügynökség adott projektet dolgozzon ki. mert így racionálisabban lehet a költségeket megállapítani, az eszközöket felhasználni, a prioritást képező területeken. Hiszen vannak olyan területek, katonai vagy más területek, ahol nem katonai területek, de biztonsági területek, ahol érdemes együttműködni. Elnök, köszönöm szépen, Butikoffer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szerettem volna megtudni, hogy a kezdeményezések, amelyek Németországból, illetve Svédországból indultak ki, a pooling and sharing, azaz a képességcsoportosítás és megosztása szempontjából, hogy ezekkel kapcsolatban el lehetne mondani azt, véleményem szerint, hogy ez egy esély, hiszen éveken át ezen a területen a közös munka hatékony tétele nem igazán történt meg, legalábbis nem a közös munka által. Most pedig azt olvastam, hogy az IBL egy sajtóközleményben nagyon nagy jelentőséget tulajdonított ennek a kezdeményezésnek. De amit ön asszony, amit elmondott, az úgy tűnik, hogy ez nem játszik annyira központi szerepet. Ön, mag, ön is azt mondta, hogy az, úgy tűnik önnek, hogy az ideje egy kicsit felaprózódik. Nem tudom, hogy tényleg így van-e, de jól lenne, ha koncentrálnak ezekre a feladatokra, és így egyértelmű definíciát találnának azzal kapcsolatban, hogy az Európai Védelmi Ügynökség milyen tud hozzá járulni, és így nem apróznák fel magukat. Tudom, hogy ez nem túlságosan egyszerű, nem egyszerű a tagállamokat még jobban összefogni, hiszen láthattuk azt is, hogy a szerződéses megállapodás az Egyesült Királyság, illetve Franciaország között a szerződéseken kívül egy teljesen más irányba haladt, tehát egyértelműen vannak politikai ellentmondások, amelyekkel foglalkozni kell, és ezért lenne az nagyon hasznos, hogyha önöktől, önöktől megtudnánk azt, hogy mit jelent az, hogyha egy sajtónyilatkozatban azt mondják, hogy prioritást élvez ez, azonban itt ezt nem így mutatta be. Ehelyett számos témát felemlegetett, egészen a, a rádió spektrumokig, egészen ipari témákig, amelynek kapcsán én nem igazán látom az EDA, vagyis a Védelmi Ügynökség illetékességét. Lehet, hogy ön ezzel kapcsolatban talán felvilágosíthatna. Utolsó megjegyzésem, hosszasan beszélt a kutatásról, és hogy milyen nagyszerű dolog az, hogyha a jövőben a védelmi ügynökség az európai költségvetés keretében kutatást végezhet. Szeretnék arra rámutatni, hogy az ITRE szakbizottság ezen a héten egy szavazáson arról döntött, hogy mi nem gondoljuk úgy, hogy ezt valóban támogatni kell. Valószínűleg ezt sokkolva vette tudomásul, de hogyha mégis bemutatja az ön ö, kedvenc projektjét, akkor ö, gondoskodjon arról, hogy a plenárison meggondoljuk magunkat. Én értem, hogy ön részéről van egyfajta frusztráció az ügynökségnek, hiszen a tagállamok azt a szerepet, ami megilletni önöket, nem igazán adják meg önöknek, és úgy gondolom, hogy a parlament részéről sok támogatást kaphatna a tagállamok ellenében, de azt a fajta stratégiát, amit választott, tehát nem igazán az illetékességéért küzd, hanem megpróbál mindent itt felsorolni, ez nem igazán jó szerintem. És a kutatási prioritások kiterjesztése a katonai biztonsági kutatásra ez szerintem nem igazán helyén való. Egyrészt azért, mert így sincs alig, így sincs pénzünk a kutatási prioritásokra, másrészt pedig a katonai biztonsági kutatás rendkívül drága, és harmadik sorban pedig sokkal többre jutnánk, hogyha a védelmi ügynökség rávenné a tagállamokat arra, hogy jobban együttműködjenek, és akkor az eszközöket is jobban fel lehetne használni. Én azt kérném, hogy ne eh, rossz helyen keresgéljen, hanem inkább a prioritásokat kövesse, és eh, inkább eh, hatékonyabban, költséghatékonyabban próbálja a védelmi politikát megvalósítani. Köszönöm szépen, Anna asszony. Köszönöm szépen. Gomez asszony kérdéseivel kezdeném. Tegnap előtt beszélhettem Eston eh, asszonynal, úgy, mint az ügynökség vezetője. Az a benyomásom, hogy a miniszterek tanácsainak ülése után, amelyek Genben és Budapesten került sor, és ahol a nagyobb együttműködés, tehát az ügynökség szerepe felmerült, megvan a lehetőség arra, hogy az ügynökség kivételes tevékenységet fejtsen ki kivételes helyzetben. A költségvetési aspektussal kapcsolatban pedig azt mondanám, hogy nagyobb költségvetés jól jönne az ügynökségnek, nagyobb lenne az előre tekintés, jó lenne egy három éves költségvetés. A pénzügyi helyzet azonban az, ami mindannyian ismerjük. Nem tudom, hogy a realista, hát majd a parlament a pénzügyi kerettel, tervvel foglalkozik, nem tudom, hogy realista azért harcolni, hogy három évre előre kapjunk és sokkal nagyobb költségvetést. Először is azt kell ö, ö, tudni, hogy ez eleget hozzá abban a helyzetben, amikor a tagállamoknak a ö, gazdasági ö, helyzete nem kényelmes. A tavalyi költségvetésre kell tehát koncentrálni, és erre vissza is térek Butikó Ferúr kérdése kapcsán, arra kell koncentrálni, hogy a tagállamok miről tudnak dönteni, hogy ö, betesznek a közösbe, a pooling and cherry keretében, hogy az ügynökség működjék szólt a francia-brit szerződésről. Nem eh, szeretném a belpolitikai kérdéseket feszegetni, hogy Nagy-Britannia hogy látja a védelmi ügynökség szerepét. Eh, amint kineveztek, az első hely, meghívtak, az Nagy-Britannia volt. És azt mondták, hogy abban tudnak segíteni, hogy megpróbálnak segíteni, hogy pragmatikus munkát tudjunk végezni, nem az én felelősségem ennél tovább menni. De elmondták, hogy a hatékony, pragmatikus munkát megpróbálják segíteni. A francia-brit szerződésben vannak olyan elemek, amelyeken az ügynökség korábban dolgozott, például az akna háború. Franciaország és az Egyesült Királyság egy bizonyos dátumban is maradt. Ez kulcsfontosságú számokra. Vannak specifikus elemek, amelyeket meghatároztak. Ezen túl lehet -e más tagállamoknak segíteni, hogy olyan ütemtervet alapítsanak meg, amely ez ezzel összeegyeztethető? Remélem, hogy igen. És ez egy nyitott szerződés. Nem csak a briteken és a franciákon múlik. Az ügynökség a maga részéről mindent megtesz, hogy más tagállamok is hozzájáruljanak ezekhez a technológiákhoz és projektekhez. A francia-brit egyezmény két dolog húzandó alá. Egyrészt politikai szándék volt fölül. Kötelezettséget vállaltak a finanszírozásra is. És így az ügynökség el tud járni. Tehát e, felülről kell politikai döntés, és kell költségvetés. Egyes projektek életfontosságúak. Meg kell egyezni az ütemtervben. A pénzügyi helyzet kapcsán egyben Butikofer úrnak is válaszolok. Nem szabad olyan helyzetbe kerülni, amikor a tagállamok azt mondják, hogy többet kell együtt dolgozni, de nem teszik meg, mert eszközt nem biztosítanak hozzá. Köszönöm szépen Butikofer úrnak, hogyha segít megoldani ezt a félreértést. Elnézést, inkább franciául folytatom, mert németül kevéssé tudok. Az ügynökség már óriási munkát végzett, nagyon sok javaslatot tett a pooling and sharing területén. A német-svéd hozzájárulás nagyon fontos. Nem prioritásként említettem, azért, mert nem csak erről van szó. A katonai bizottságban ezt kérte Németország és Svédország, erről tárgyalnak, megtárgyalják, hogy mit hoznak, milyen javaslatokat hoznak a tagállamok a pooling and sharing kapcsolatban. A hadseregek vezérkari főnökeinek legközelebbi ülésén ez napi renden lesz. Ki fog derülni, hogy milyen aportot hoznak a tagállamok, és a német-svéd tervet mennyire realistán tudjuk végrehajtani. Megfelelő eszközök kellenek, és megállapodott ütemterv. Készen állunk arra, hogy ezen dolgozzunk talán nem jól fejeztem ki magamat, de ez a prioritás. A pooling and sharing, hogyha több eszköz sikerül begyűjteni, akkor megtesszük, és ezzel segítjük a tagállamok munkáját. Az ügynökségen belül meg vagyunk rá győződve, hogy 3-4-5 olyan projekt van, amely prioritást élvez. Figyelembe vesszük azt, amit a tagállamok kérnek. Először azt akarják tudni, hogy a katonai bizottságon belüli munka mit hoz. Ennek alapján meglátjuk, hogy mit támogatható. francia miniszternek volt egy kifejezése, nagyon találóan fogalmaznak Budapesten, az ügynökség menüt javasolt, egy étlapot javasolt. Most ebből ki kell választani, hogy milyen ételeket rendelünk. A konyha, a felszolgálók készen állnak. Ki kell választani, hogy mit rendelnek. Rátérnék most a kutatásra. Köszönöm, hogy felvetették ezt a kérdést. Igen, tudok, hogy milyen róla, hogy az ITRE bizottságban milyen vita volt a kutatásról. Nem szeretnék belemenni egy olyan vitába, amely problémát jelentene a parlament és a bizottság kapcsolatában. Átfedésről beszéltem Egyensúlyt kell találni. Amikor az űrről beszélünk, az nem polgári, nem katonai, mindenkit szolgál. Amikor tengeri felügyeletről beszélünk, akkor vannak katonai, civil kapacitások, de vannak duális, kettős felhasználású kapacitások, amikor a japán erőműről beszéltem például a drónok fő felhasználói a polgári területen találhatóak. fenntartás fogalmazódott meg politikailag, de ez nyitott kapacitás, polgári és katonai. Fel kell készülni az összes felhasználási lehetőségre ezt majd a tagállamok kell konkretizálják. Ezt nem erzacként, helyettesítő stratégiaként fogalmaztam meg. Nem én döntök, hanem a tagállamok döntenek arról, hogy mit tesznek be a közösbe top-down, felülről lefelé jövő kezdeményezés szükséges mi a rajtvonalnál állunk, hogy elinduljunk, amint a pisztoly eldördül. Megvannak a javaslataink, egy szemináriumot szerveztünk, hogy a kapacitásokat jobban felmérjük, és minden intézkedést meghozunk, hogy támogassuk a tagállamokat. Köszönöm szépen. Pascu úr az utolsó felszólaló. Well, thank you very much. Uh, I'm also... Köszönöm szépen. Én is azok közé tartozom, akik üdvözlik Önt itt. Elmondanám, hogy ahányszor találkozunk, nagyon informatív, jó vitát sikerül rendezni. Egy konceptuális problémám van. A 2000-es év elején láttuk, hogy a transatlanti kapcsolatok nehezen alakultak Irak miatt. Az egyik alapelleme ennek a fejleménynek, a megosztottságnak az, hogy csak azok lépnek be a koalícióba, akik ott akarnak lenni. Az önkéntesek koalíciója, akik egy adott akcióban részt akarnak venni. Mások nem akarnak. Nos, úgy tűnik számomra, hogyha nem is ugyanaz a helyzet, de amit most teszünk, az megint az önkéntesek koalíciója. Van egy állandó együttműködés struktúra, és egyesek együtt is akarnak működni. Van az önkéntesek koalíciója a NATO-ban, akik Líbiában fellépnek egyes országok X projektben együtt működni hajlandók. Tehát különböző koalíciók vannak az önkéntesek között, projektekben, akciókban, vagy másra. A kérdésem a következő. Így az akciót nem blokkoljuk, nem állítjuk le. Egyes országok el akarnak járni, és el is járhatnak mi lenne a hatása az EU hatékonyságára, hogyha megengednénk az országoknak, hogy azt tegyék, amit akarnak az önkéntesek koalíciójában. Vegyünk egy helyzetet, amikor egyes ország, nagy országok benne vannak az önkéntesek koalíciójában, és részt vesznek egy akcióban, és a szolidaritási klauzulára lehet hivatkozni, és akkor a nagyok azt mondta, hogy hát sajnos én már ezzel, azzal foglalkozom, most nem tudom gyakorolni a szolidaritást. Valahol ezt ki kellene egyensúlyozni, mert van egy ilyen pragmatikus tendencia, az önkéntesek koalíciója, amit akarnak, megtesznek. De figyelembe kell venni azt is, hogy szerződéses kötelezettségek vannak, és azoknak eleget kell tenni, amikor eljön az ideje. Nos, ez volt az elvi kérdésem. Köszönöm. Uh, it's a nice question. And... Nagyon érdekes kérdés. Az elvi kérdésre most nem tudnék válaszolni, nem, alaposan el kellene gondolkodni. Az első reakciómat tudom megosztani önnel, hogy folytassuk a dialógust. Bizonyos értelemben az Európai Unió mindig így működött. Egyes együttműködések teljesen kívül maradtak az EU-n. Az ügynökség, hogy a magam feladatkörére koncentráljak. Az ügynökség kompromisszumot próbál találni, egy tettőt, egy olyan helyet, ahol van egy intézményi keret az EU-n belül, egy európai ügynökség, a tanács ügynöksége, és akkor 26-an néha à la carte járunk el. Elképzelhető, hogy nem minden tagállam érdekelt minden projektben. Más, mint az iraki ügy. Ez politikai kérdés amit ön mondott. Ez, amiről én beszélek, az földrajz, történelem. És akarom kompromisszumot nyújtani a közösségi és kormányközi szint között. Az ügynökség ad ennek keretet. Néha 26-an járnak el, néha 2-3-an. Az ügynökség koherenciát próbál biztosítani és lehetőséget, hogy összeüljenek, megbeszéljék, ne legyen elaprózódás, ne legyen meoszt, megosztottság. Számomra az ügynökség pontosan annak a példája, hogy kell legyen egy intézmény, amely biztosítja az egyensúlyt, a kompromisszumot a között, hogy egyes kérdések csak egyes tagállamokat érdekelnek, mások pedig 26 tagállamot. Így lehet a szolidaritást biztosítani. Igazgató asszony, nagyon szépen köszönöm nagyon köszönjük ezt a bemutatkozást, ez volt az első, és reméljük, hogy nyomon fogjuk tudni követni a következő programokat, a különböző eszmecseréket, a partnerségi kérdéseknek az alakulását, a költségvetési kérdéseknek a jövőjét, és természetesen lesz alkalmunk, sőt több sok alkalom arra, hogy gyümölcsöző kapcsolatokat, együttműködést folytassunk. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok! Bien, euh, nous poursuivons. Javaslom, hogy folytassuk a munkánkat. Az EKS-től van egy második meghívottunk a mai napon. Miodzó úrról van szó. Miodzó úr, aki a válságkezelését és operatív konferenciát felelős ö, igazgató. Nagyon örülök annak, és üdvözlöm Önt, hogy itt van, első ízben találkozunk a szakbizottságunkban illetve hát ez egy albizottság, nagyon fontos lenne, hogy pontosan elhelyezze, hogy ön hogyan helyezkedik el az ek belül, az Európai Külügyi Szolgálatban. Tudjuk, hogy van a szervezeti felépítés ennek a szervezetnek, de mégis pontosabban hol helyezkedik ön el, és kérdezem önt arról is, hogy milyen jelenlegi ö, témák ö, igazán aktuálisak az ön ö, állásában, az ön megbizatásában, Líbiára is térjünk ki, nem végében járt Líbiában. Az imént Popovski úrral folytattunk egy eszmecserét a mai napon, ülésünk első pontjaként, és hát úgy tűnt, hogy sokkal több kérdést tett fel, mint választ adott. Reméljük a, az ön részéről viszont válaszokat kapunk. Egy biztos, hogy ez egy égető téma, ez a libiai téma, és az ön megvilágítása a kérdésről nyilván nagyon értékes lehet, és szeretnénk, hogyha sokkal összefüggőbb képet alkothatnánk arról, hogy mi történik Líbiában. Örülünk annak, hogy itt van a körünkben, és gyakorlatilag ez a két témakör, amelyet fő témakörként ajánlnak a figyelmébe, persze a kettő nem egyenlő fajsúlyú, mert hogy a líbiai eset az, amelyik a leginkább foglalkoztat most minket, de talán pontosan a líbiai válság lehet egy alkalom arra, hogy megmutassa, hogy az ön részlege hogyan is működik. Önni a szó. Thank you. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, Dezsa úr. Megpróbálok önöknek rövid jelentést adni arról, hogy mi is történt az elmúlt heti libiai missziómon, és a jelentésem által megválaszolom azt a kérdést is, amit felvetett. Már a felállítása óta foglalkozom ezzel a témával itt a külügyi szolgálatnál. A főképviselő kérésére utaztam Bengáziba, és ez volt az harmadik alkalom, hogy el látogattam Líbiába az első, az elmúlt hónap um, során. Először Tripolba mentem egy hónapja, három hete Bengáziba, és ismét a visszatettem Bengáziban múlt héten. Az utolsó utamon egy szolgálatközi misszión voltam, tíz szemét tartott velem, akik a külügyi szolgálattól, az EPS, a DEFCO-tól, illetve a Tunézia, illetve Kairói delegációból érkeztek. Nagyon érdekes szolgálatközi misszió volt ez. A feladatunk az volt, hogy általánosságban felmérjük a helyzetet Líbia ezen részében, és azonosítsuk a lehetséges akciókat, amelyeket az Európai Unió támogathatna ebben az országban. Bengáziban találkoztunk az ideiglenes tanács vezetőjével, Mustafa Abdul Zselivel, és találkoztunk az ideiglenes tanács tagjaival is, az egyetemek képviselőivel, a civil társadalmak, a nők, egyetemisták, a fiatalok képviselőivel is. Ezen kívül találkoztunk diplomatákkal is, Európ- négy Európai Uniós tagállamokból, akik jelenleg képviseltetik magukat Bengáziban, Franciaország, Olaszország, Egyesült Királyság, illetve a lengyel képviselet vezetője, aki elhagyta Tripolit és csatlakozott a mi küldöttségünkhöz. Ezen kívül találkoztunk az ENSZ külön küldöttjével is, aki éppen Kairóban volt, Kenikó úr, aki a humanitárius koordinátora a Libyának, Kanikov úrral is találkoztunk tehát, és számos ENSZ szervezet képviselőjével is, akik jelenleg a humanitárius dimenziójával foglalkoznak a libiai válságnak. Bengáziban találkoztam az USA követtel Prentice úrral is, aki az USA nagykövete ott. Néhány megjegyzést hadd tegyek a misszió jellegéről. Azt láttuk, ez azt hogy mit is láttunk ezen misszió alatt. A libiai helyzet továbbra is megjósolhatatlan és nagyon is sérülékeny. Amikor azt mondom, hogy amikor ezt mondom, akkor csak azt úgy tudom legjobban érzékeltetni, hogy amikor Bengáziban voltunk, úgy éreztük, hogy akár órákon belül is megfordulhat a helyzet. Jelenleg nincsen nagy humanitárius válság Líbia keleti részén. A fegyveres villangások eléggé koncentráltak. Misráltak egy olyan város, amelyet Kadhafi csapatai ostrom alá vontak, és ezekben a városokban, tehát Líbia ezen részén nagy mértékben különbözik a helyzet az ország keleti részétől. Tudjuk, hogy Misrátában nagyon nagy az elnyomás, orlovészek vannak, és arról is hallhattunk tegnap az ICIC emberektől, hogy hogy franciás segítséggel sikerült a kikötőhöz közeli városrészbe bejutniuk, és ők elmondták, hogy a helyzet úgy tűnik, hogy viszonylag nyugodt, bár ez nem a helyes szó, mert ovlövészek vannak ott, illetve csapatok. A csapatok kb. 10 kilométerre vannak a város központjától. Kelet-Líbia a meglátásunk szerint egy nagyon erős demokratikus forradalmat él át. Azt láttuk, hogy ez egy igazi forradalom, amelyet a népesség nagyban támogat. Nagyban támogatják ezt a fiatalok, az egyetemi hallgatók, az értelmiségiek, a nők, és mindenki, akivel találkoztunk a látogatásunk során. I, I say and I repeat, uh... Még egyszer megismétlem azt, hogy az a benyomásunk, hogy ez egy igazi forradalom. Így éreztük, mindannyian így gondoltuk, a misszió minden tagja, főleg azután, hogy találkoztunk minden képviselővel, akivel csak találkozni tudtunk bizonyíték van arra is, hogy nagyon is motivált a civil társadalom, ezt nagyon erősen éreztük. Ugyanakkor az átmeneti tanács, illetve a civil társadalom nem rendelkezik belső koordinációval, és nincsen irányítási tapasztalatuk sem. Ez egy feltörekvő társadalom, ez egyértelmű. Beszéltünk a nőkkel, a helyi NGO képviselőivel, olyanokkal, amelyeket most hoztak, most hoztak létre, és ők elmondták, hogy a Kadáfi rezsim alatt nem tudtak semmilyen fajta humanitárius tevékenységet végezni. Azt sem engedték meg nekik, hogy bárkinek segítsenek, mert a rezsim alatt senki sem szorult rá arra, hogy az úgynevezett civil társadalomtól segítséget kapjon. Ez a szervez, ezek a szervezetek egyre inkább felbukkannak, megjelennek, nagyon sok van már közülük, és a nők, illetve a fiatalok szerepe nagyon is fontos, és ezt elismer, az ők szerepüket elismeri az idéglenes eh, tanács is. Abdezselivvel, Mustafa Abdezselivvel is találkoztunk, és számos prioritást felsorolt nekünk, amelyek nagyon fontosak az ideiglenes tanács számára. Az első prioritás az az, hogy Kadafinak mennie kell, nem lehet semmilyen fajta tárgyalás se Kadhafival, sem pedig a családjával. Másodszorban azt kérik tőlünk, hogy adjuk át azt az ünnepet Brüsszelnek, az európai közösségnek, hogy szeretnék, hogyha jobban elismernék az idéglenes tanácsot, úgy, mint Líbia legitim kormányát. Azt kérik az Európai Uniótól, a tagállamoktól, hogy ismerjék el ezt az ideiglenes nemzeti tanácsot. A Harmadik pontként nagyon fontos az, hogy Zsaliltől és minden tárgyalótól, akivel találkoztunk, azt hallottuk, hogy az a prioritás számukra, hogy Libiát egyesülve tartsák, egységesen tartsák, és minden tárgyaló partnerünk ezt erősítette meg. Mindenki, akivel találkoztunk, az európai támogatást kért. Nagyon erősen kérték az európai támogatást, és az volt a benyomásunk, hogy nem pénzt kérnek, nagyon óvatosak. Ők hangsúlyozták azt, hogy ők egy gazdag ország, és abban a pillanatban, amikor a gazdaságuk elérhető lesz, akkor képes lesznek bármilyen fajta szolgáltatást megfizetni, de most a támogatásunkat, a technikai segítségünket kérik. Ezeken a területeken és fel is soroltuk ezeket a területeket. Nagyon érdekes prioritásaik vannak, például intézményi kapacitásépítés, beleértve az irányítási és vezetési szerepeket, a civil társadalom erősítése, a független média támogatása, a média szerepe, a kommunikáció szerepe, ezt rendkívül erősen hangsúlyozták, és nagyon nagy érzelmekkel kísért volt ez. Hadd mutassam meg önöknek azt, amit eh, kaptunk tőlük, ha megtalálom. Jaj, nagyon sajnálom, úgy tűnik, hogy nincs itt. Meg akartam mutatni az első újságot. Sorry. <laughs> I, I did some presentation to... Sajnálom, úgy tűnik, hogy az irodámban hagytam ezt az újságot. Ez megmutatja azt, hogy milyen az első szabad újság, két darab labból áll, fiatalok nyomtatták ki, és nagyon büszkén mutatták meg ezt nekünk, hiszen ez volt Bengáziban az első szabad újság. Tehát nagyon is hangsúlyozták, hogy független médiához, a kommunikációhoz szeretnének támogatást. A kommunikáció a belső kommunikációt is jelenti, az átmeneti tanácson, a civil társadalmon belül, politikai szinten, de a kommunikáció jelenti Líbia, illetve Európa kommunikációját is. Szeretnék tudni azt, hogy milyen feltételeik vannak, milyen státuszuk van, és mi a helyzetük. A biztonság és ennek reformja, ez is rendkívül fontos, ezt nagyon hangsúlyozták. Határ védelem, nincsen semmilyen fajta határ ellenőrzésük. Oktatás, egészségügy és gazdaság beleértve a közfinanszírozás kezelését. Ahogy láthatják, hosszú a listája a rendkívül releváns területeknek, ahol támogatást kértek. Az volt a benyomásunk, hogy a nemzetközi közösség segítségnyújtását most kell megkezdeni. Hogyha azt mondom, hogy most, akkor én a mai napra gondolok. Úgy tűnik, hogy ellentmondás van, összehasonlítva ezt a sérülékeny helyzettel, de az emberek elvárásai nagyon magasak, változást szeretnének az életükben, és azt várják, hogy főként Európa támogassa őket ebben a változásban. Úgy vélem tehát, hogy meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy segíthessünk, és most meg kell ezt kezdenünk. Fent kell tartani a civil társadalom lendületét, a politikai lendületet fent kell tartani. Segíteni kell a feltörekvő demokratikus intézményeket. Ez idáig kicsi volt a nemzetközi részvétel Bengáziban, az ENSZ koordinátora, az ENSZ munkatársai csak tegnap előtt érkeztek meg Bengáziba, és most már végre ott vannak, és átvehetnek néhány koordinációs feladatot a humanitáris, humanitárius feladatok során. Azt tervezik, hogy Tripoliba is eljutnak majd. Azt javasoljuk, és eh, emiatt találkoztam a 27 eh, eh, nagykövettel és a COPS találkozón. Azt javasoljuk, hogy és ezt kérték a libiaiak is, hogy nyissunk Bengáziban egy európai technikai segítségnyújtási irodát, hogy támogathassuk a technikai erőfeszítéseiket, segítsünk az elemzésben, a tervezésben, és minden e, fajta kezdeményezését támogassuk a civil társadalomnak, segítsünk a határvédelemben. Ezekhez is egy jó elemzés e, szükséges, és jól meg kell érteni a helyzetet. Csak információul mondom el, hogy a 27 COPS eh, nagykövettel való találkozásom pozitív volt, mindannyian pozitívan reagáltak ezekre a pontokra, és arra az elképzelésre, hogy a technikai irodát nyissunk Bengáziban. Az az ajánlás, amit tettek ma, az az volt, hogy óvatosak legyünk, hogy nehogy azt a benyomást keltsük, hogy csak az ideiglenes nemzeti tanácsot ismerjük el, mi igazából elismerjük a teljes mozgalmat, amely valószínűleg Líbia jövőjét jelenti. Nem szeretnénk azt a benyomást kelteni, hogy megosztjuk Líbiát, azáltal, hogy Bengáziban valamit képítünk és elválasztjuk itt Tripolitól Bengázit. Bengázi az egyetlen hely, ahol tehetünk valamit viszonylag biztos körülmények között. Tripoli valószínűleg nyitott, ha nyitott lesz és szabad lesz, akkor Bengáziból Tripoliba költöztethetjük mindezt, és fent kell tartani a figyelmünket a nők, a fiatalok szervezete irányába, hiszen ők is rászorulnak a segítségünkre. El kell mondjam, hogy eh, a kérdésre, hogy mit tesz a külügyi szolgálatot, miért voltam ott, úgy vélem, hogy eh, a legjobb eh, válasz erre az a szolgálatok közötti misszió. A szolgálatok közötti misszió kapcsán már elmondhatom, hogy már három hónapja koordinálom ezt a külügyi szolgálatban, és a tevékenységünk kielégítő volt Líbiában is, és sokan úgy gondolták, hogy hogy nem fogjuk ezzel komplikálni az ECO-nak a munkáját. Nem vagyok politikai tanácsadója, sem pedig elnőzője az ECO-nak. Szorosan együttműködünk az ECO kollégákkal Bengáziban, ők elmondták az ő véleményüket, és mi együttműködünk az ECO-val, figyelembe vesszük az ő véleményüket, és megpróbálunk valamit kiépíteni, amelyel humanitárius segítséget tudunk nyújtani. A legjobb válasz a kérdésre az az, amit tettünk ezen misszió során, és az elkövetkező napokban is ezt próbáljuk folytatni hiszen, ahogy önök is tudják, hamarosan ismételten ott leszünk, és megpróbálunk más városokban is ugyanilyet tenni, mint amit Bengáziban tettünk. Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon precíz beszámolót, nagyon életszerű beszámolót. Több kollega kíván hozzászólni, is asszonyjá szó először is. Thank you. The... Köszönöm szépen azok a tervek, melyeket itt bemutatott, nagyon pozitívak, azt hiszem. De szeretném megkérdezni, hogy mi a vélemény a jövőről a forradalmi időszak után, mikor vége lesz a forradalomnak. Van-e tényleges alapja jövője a demokráciának, a stabilizációnak, a demokratikus intézményeknek? azaz ön, illetve az EU hogyan segíthet nekik, hogy elkerüljük a turbulenciát, hogy ne legyen konflikt, konfliktusok, anélkül, hogy megerősítenénk, e, támogatnánk egyik vagy másik csoportot. Mit tud erről? Mert nekem nincsen elég információm róla. A forradalmi mozgalom megosztott-e, vagy homogén mi az, mik az esélyek ezután a helyzet után. Monsieur Gualtieri. Köszönöm szépen, Gualtieri úr. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Miocó úr, hogy lehetőséget adott erre az első találkozásra önnel. Nagyon érdekesnek találtam a hozzászólását, a beszámolóját, és úgy vélem, hogy Popovszki úrral való találkozónk még érdekesebb lett volna, ha ön is ugyanakkor jelen van. Nagyon nehezen tudjuk megérteni azt, hogy miért van ez az elkülönítés a feladatokban ön között és Popovszki úr között, ami pedig a hozzászólását illeti. Világos a szavai alapján, hogy fontos, hogy ott jelen legyünk. A jelenlétünkkel tudjuk igazándiból megérteni, hogy mi történik Líbiában. A kezdetekben a nemzetközi közösségnek a reakciója nem tette lehetővé azt, hogy ezt a reakciót a konkrétumokra alapozza. Tehát nehezen tudtuk átlátni, hogy mi is történik Líbiában. Na most, az a beszámoló, amelyel ön most itt előállt, bemutatja azt, hogy valóban demokratikus folyamatról van szó, és az értékítéletünkhez ez egy nagyon fontos elem. Mert milyen dilemmával szembesülünk? Azzal, hogy ott van a polgárháborúnak a veszélye, a demokratikus fejleményeknek, és attól függően, hogy milyen események történnek, nagyon nehéz meghatározni, hogy mit tegyünk. Nem egy demokratikus forradalomról van szó, de nem polgárháborúval szembesülünk Líbiában, ezt is meg kell látni. Bengázi egy urbánusabb jelenséget fedő város, vagy és tulajdonképpen csak a városra koncentrálódik ez a lázadás, vagy másút is érvényesül ugyanez a folyamat, és milyen hatása van a földrajzi szempontoknak, hogyan látja, hogy a különböző tényezők hogyan fonódnak egymásba, harmadik ízben járt Líbiában, hogyan látja mindezen különböző elemeket. Ami pedig a konfliktus alaptermészetét illeti, illetve az áldozatoknak a kérdéskörét, a folyamatok, a dinamikáját. Szóval mindezekkel kapcsolatosan kérdezném azt, hogy világosabb most már a képe a folyamatokról? Kapunk különböző számokat is, és azok a számokat, amelyeket látunk, nem igazán látjuk át, a, a, a összefüggések nem világosak ezekből a számokból. Ön már tisztában lát? Igaz-e például az, hogy egyfajta, ha hát nem is tűzszünet, de mégis stabilitás nyilvánulhatna meg. Hogyan látja a dolgokat? Milyen lehetőség van különben a tűzszünetre? Danzsan elnökünk erre már rákérdezett, de az első tapasztalata alapján hogyan látja az ön saját szerepét az LKS-ben, a válságkezelésben, az Európai Külügyi Szolgálati keretében, még akkor is ezt a kérdést már feltették előttem. Elnök, köszönöm szépen, Weigel úr a szó. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném én is kifejezni megelégedésemet azzal kapcsolatban, ahogy ön Mioci úr informált bennünket a személyes elkötelezettségéről és tanúságot téve és megpróbálta lehető legkonkrétabban szólni. Szeretnék feltenni egy kérdést. A tárgya az a helyzet, amikor az emberek Csillini, Nájkában, mások Tripolitániában vannak, hogyha bengáziak Líbiát meg akarják egységként őrizni, meg akarják őrizni az ország egységét, akkor a másik oldalra is kell támaszkodjanak. Mit mondanak, amikor ön beszél velük erről? Van-e kapcsolatok hasonlóan gondolkozókkal Tripoliban, akik most elnyomnak, és nem tudják az akaratokat kifejezni. Tripoliból propagandaképek érkeznek. Valószínűleg azok, akik demokratizálást akarnak, és akik meg akarnak szabadulni Kadhafital, nincsenek olyan helyzetben, hogy kifejezzék a véleményüket. Szeretném tudni, hogyha el, hogy el vannak-e kapcsolatok Bengázi és Tripoli között például? Az emberek között. Ez az egyik kérdésem. A következő pedig így hangzik. Az emberek hogyan gondolkodnak? Hogyha nézzük a riportokat a helyszínről, akkor azt látjuk, hogy az utcán harcolnak fels alá. A helyzet egy nap alatt radikálisan megváltozik. Az emberek hogyan látják ezt? A harcosok maguk. Meddig lehet folytatni ezt a harcot? A másik fél jobban felszerelt. Vannak még nehéz fegyvereik, a felkelőknek pedig nincsen a kérdés tehát az, hogy hogyan járjunk el, akarunk-e valamit tenni, hogy segítsünk nekik felszereléssel, hogy egyenlő erőkkel tudjanak harcolni a kathafi rezsim ellen. Az utolsó kérdésem következik. Mi a ö, ön Ön az Európai Uniót képviseli ott, de az Európai Unión belül a vélemények teljesen eltérőek azzal kapcsolatban, hogy milyen kötelezettségvállalásunk legyen ott. Vannak a miniszterek, mint az enyém, akik minden nap elismétlik, hogy nem akarnak aktívan részt venni a katonai hadműveletekben, semmilyen módon milyen a feedbackje önnek, nekünk erről a helyzetről. Nincs egység az Európai Unión belül. Ön hogyan érzi a maga helyzetét ezzel kapcsolatban? Nagyon szépen köszönöm. Lőzing asszony. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Többször panaszkodtak arról, hogy a Líbea témája kétszer is előfordult eh, a mai napi rendünkön. Nem szeretnék erre most kitérni, hanem inkább azt kérdezném öntől, hogy beszéljen az euforról nekünk. Megnéztem az önéletrajzát, és, és láttam, hogy mennyire kompetens ön orvos, nagyon sok tapasztalata van, a, a szükség műveletek, szükségbeavatkozások területén nem orvosi szempontból, és ezt is szeretném megkérdezni. Néhány ideje már vitatkoztunk erről a kérdésről. A kérdés az az, hogy önnek milyennek tűnt a helyzet ott? Tehát tényleg van-e szükségszerűség arra, tényleg van egy olyan vészhelyzet, hogy humanitárius intézkedéseket tegyünk. Ez alatt értem például az orvosi segítséget, az élelmiszer segítséget, nem feltétlenül egy újságnak adott segítségről van szó, egy újság felállításához adott szükségről van most szó, ez más dolog, ezt hallottuk öntől. Tehát a kérdésem az az, hogy ebből a szempontból hogyan látja a helyzetet. Hiszen ő nagyon tapasztalt ezen a területen, tehát mit gondol, hogy szüksége van-e ilyenfajta orvosi beavatkozások a segítségnyújtásra, közvetlen humanitárius segítségnyújtást kell adni, és kell ehhez biztosítani katonailag. És még egy kérdés. A menekültekre vonatkoztatva. Erről nagyon keveset beszéltünk ma. Sokat beszélt az emberi segítségnyújtásról Líbiában. Technikai segítségnyújtásról is beszélt. Jelenleg nagy humanitárius feladatot látok itt, több százezer embert, akik az egyiptomi határon ragadtak, őket el kell látni és el tudom képzelni azt, hogyha emberek eh, oda mennek és élelmiszersegélyt visznek, ahhoz katonai biztosításra van szükség. Tehát szerettem volna ezt illetően az önvéleményét kikérni. Tehát tényleg jó a benyomásom, hogy az ön előadása túlságosan is eh, a felépítésre, a civil társadalom felépítésére koncentrált, és nem igazán koncentrált a humanitárius segítségnyújtásra. Elmítette még a határellenőrzést, hogy ez is egy hiányos helyzet jelenleg. Hogyan lehetne itt a Frontexben ezt erősíteni. El tudja azt képzelni, hogy az EUFOR a Frontex tevékenységét támogassa. Merci. Et enfin, Madame Gomez. És végül Gomes asszony. Köszönöm eh, szépen, Miocson, nagyon eh, érdekes briefinget. Az utóbbi hónapban eh, Líbiát követtem közelről, mint előadó. Amit mond nekünk, az pontosan az, amit láttam Tripoliban és Bengáziban. Ezt vártam Ilyen információt kaptunk. Örülök annak, amit mond, és nem is csodálkozom rajta. Azt hiszem, hogy jelentős, hogy azok, akikkel találkozott, ilyen támogatást kérnek az EU-tól. Itt az ideje, hogy megadjuk a támogatást, előkészítsük a jövőt. Kathafi az a múlt még itt van, de már vége. Ő már nem ura az országnak. A jövőt kell nézni. Kik lesznek, vagy kik vannak már embrionális formában hatalmon Líbiában azt hiszem nagyon érdekes, hogy tudják saját hiányaikat, és technikai, politikai támogatást kérnek az EU-tól kapacitásépítésre. Ez teljesen megfelel annak, amit láttam Líbiában, Bengáziban főleg. Ott már egy fontos projektünk volt, Ferrero Waldner építette föl a palesztin orvos és a bolgár nővérek esetére emlékeztetnék, kapacitás építés az orvosok számára. A HIV AIDS, a VIH AIDS elleni harcban nagyra értékelték az EU támogatást egy adott ágazatban. Nagy hatás került tennünk a támogatásunk hatására. Teljesen megváltozott a helyzet a HIV AIDS kezelésének ügyében a megelőzés előtérbe került. Nagyra értékelték. Nem csodálkozom azon, amit mesélt. Pontosan ezt tapasztaltuk. Bár nem tudtak akkor szólni, mikor itt voltunk. Egy orvosnőt megkérdeztem, ő nagyon beszédes volt, ebédkor, teljesen magánbeszélgetésben mi, mi az igazi oka a, az AIDS hív pandémiának. És azt mondta, hogy nem foglalkozhatok politikai kérdéssel. Hát ez mindent elárult. Úgy vélem, nagyon fontos, minden tőlünk tehetőt megtegyünk hogy megfeleljünk az elvárásainknak, kapacitást építsünk ki. Teljes mértékben támogatom, hogy ott jelen legyünk. Ez teljesen megfelel annak, ami az elfogadott állásfoglalásban szerepel. Arról szólunk ott, hogy kapcsolatot építsünk. Nem elismerésről van szó, nem politikai elismerésről, arról van hogy elismerjük, hogy ők egy egység, líbiai egység, az embriója, valószínűleg a következő kormánynak a csírája, és kapacitásra van szükségük, hiszen ez kell Líbiának ahhoz, hogy fejlődjék. Azt hiszem, meg kell tennünk ezt a lépést. Először szeretném bátorítani, hogy ezen az úton menjen tovább, hogy legyünk jelen ott. nem arról van szó, hogy két Líbiát, vagy megosztott Líbiát ismerjünk el, és ö, releváns kérdéseket már Roberto Gultieri és Vanyoló feltett, de én is feltennék egyet humanitárius operáció műveletről mi a véleménye? A tanács döntése így szól, de semmi se történik valójában, mert várják a felkérést. Ön ö, ö, szerint nem humanitárius egészségre van szükségük, hanem ö, orvosi, egészségügyi támogatásra és kapacitás építést kell támogatnunk. Nos, ön hogyan egyezteti össze azt, amit Bengáziból megtudott, és azt, amit Brüsszelben mondanak? Azt is szeretném megkérdezni, hogy kapott-e valamilyen üzenetet azzal kapcsolatban, hogy fegyvert kérnek. Nem támogatom, nem erről van szó, de szeretném tudom, tudni, hogy kiértek -e ilyet. illetve hogy megkérdezték-e, hogy teszünk-e valamit annak érdekében, hogy a Kadhafi rendszer fegyvervásárlási tilalmát a gyakorlatba átültessük, betartassuk. Bien, merci. Nos, nagyon szépen köszönöm. Talán egy pontosítást kérnék, Gomes asszonynak a hozzájáráshoz képest, a bengázi emberek által elvártakhoz képest. De ön utalt arra, hogy nyugat Líbiában mi történik, ott, ahol a harcok tovább folynak, többek között Miszátában, még akkor is, hogyha az utolsó legfrissebb hírek szerint picit ö, enyhébbek az, a fejlemények most viszont. De ott van Benkázi, illetve a keleti része ugye az országnak politikai szempontból és katonai szempontból is nyugalmasabb, de mégis mi történik ott is, kérdezném. Köszönöm szépen. Megpróbálom végigvenni a kérdéseket. Ha az az érzésünk, hogy a kérdés az volt, hogy szerintünk megvan-e az alapja a tényleges demokrácia létrehozásának. Nos, a válaszom igen. Csak Bengáziban találkoztunk emberekkel, különböző szinteken, fiatalokkal, nőkkel, tanárokkal, egyetemi tanárokkal, politikusokkal, politikusokkal az átmeneti tanácsban, biztonsági politikusokkal, például a városi rendőrség biztonsági főnökével. Nos, az az érzés alakult ki bennünk, hogy megvan a reális alap. Mint ahogy mondtam, nem, visszatérnék arra, hogy miért van ez így. Fantasztikus emberekkel találkoztam, akik egyszerűen azt mondták, hogy 42 év óta először büszkék vagyunk a zászlónkra. Büszkék vagyunk arra, hogy libiaiak vagyunk. Büszkék vagyunk arra, hogy alkotmányt írunk. Nagy örömmel hallgattam a fiatalokat, hogy büszkék arra, hogy alkotmányt írnak Szeretném, ha az én gyerekeim azt mondanák, hogy büszkék az alkotmányunkra, vagy országunk lobogójára. Valószínűleg nem is tudják, hogy mi az alkotmányunk. De hát ez egy személyes érzés. A kollégáim osztják ezt az érzést. Miért bízom abban, hogy reális alapja van a demokráciának ott? Sokak, akikkel találkoztunk, azt mondták, hogy a törzsi kérdés nem tényleges kérdés ebben a forradalomban. A vallás nem tényleges kérdés ebben. A törzsi kérdés kathafi eszköze. Ő akarja, hogy megosztottak legyünk, megoszt bennünket, törzsekké oszt. Számunkra ez nem tényleges probléma. A vallásomat muzulmánok vagyunk, mondják. Büszkék vagyunk arra, hogy muzulmánok vagyunk, de az, az hogy muzulmánok vagyunk, azt mondtam, mint hogy önök keresztények, al ellen vagyunk, a szélsőségesek ellen vagyunk, stb. van-e szükség humanitárius segítségre? Egyes területeken tényleg van, Misrátában szükség van rá. Vannak egyes árucikkek, amelyekre nagy szükség van élelmiszerre, gyógyszerre, a ö, Nemzeti Kereszt, a Francia Kereszt segített is. Szükség van-e arra, hogy katonai támogatást tervezzünk a humanitárius segítségnek? Legalábbis készen kell álljunk rá. Ez a válaszom. A legutóbbi fázis megmutatta, legutóbbi látogatás is megmutatta, de a korábbiak is, ahogy Gomez asszonynak is. Katafinak vége. Igen, az emberek ö, megunták, nem akarják, de még ott van, és még nagy hatalma van. Ö, a katonai taktikán változtatott az ő erői, katonai erői nagyon gyorsan ö, tudnak haladni. Ö, most ö, terepjáróval járnak, és nagyon gyorsan, Hacstábírból Bengáziba két óra alatt eljutnak. 30-40 terepjáróval, nagyon sok nehéz fegyvert is lehet vinni Bengáziba. Ez a ö, ö, ezt az aspektus nem igen tudja kezelni a repülés tilalmi övezet megállapítása. Nagyon törékeny a helyzet. Elő kell készülnünk a lehetséges katonai támogatásra, amely az esetleges humanitárius segítséget támogatja. Egyre úgy tűnik, hogy nem lesz szükség rá, de álljunk készen, elő kell készülnünk erre A helyzet ö, továbbra is nagyon változó, nagyon törékeny. Misrata és kisebb városok nyomás alatt vannak. Szeretném elismételni, ha már elmondtam. Ez egy nagyon fontos információ. Eddig a líbiai válságot úgy értékeltük, hogy nem a CNN, BBC hivatalos híradósok alapján, újságírók alapján, hanem olyan képek alapján, amelyeket a helyben készítettek, vagy műholdról, de mi, még a CNN, még az Al Jazeera se tudott oda menni a helyszínre, hanem kívülről készítették nem a krízis a tényleges információ misrátáról a Nemzetközi Vöröskeresztől és a Francia Vöröskeresztől származik. Csak ők tudnak valamit mondani róluk. Nos, Tripoli. Tudjuk, hogy Tripoli nyomás alatt van. Nem kritikus, humanitárius helyzet, de nyomás alatt van. Mindenki aggódik. Ott még beszélni se lehet amikor egy hónappal ezelőtt Tripoliba jártam, akkor európai diplomatákkal, európai nagykövetekkel találkoztam. Az ö, olasz misszion, egy belső ülés volt nagykövetekkel, diplomatákkal. Ö, nem szívesen beszéltek ö, a külső körülményekről, hogy mi van az olasz nagykövetségen kívül ez volt az érzésem. A nagykövetek nem szívesen meséltek nekünk a ö, helyzetről, amely körülveszi őket. Az egyiptomi, tunéziai reakció milyen erre a helyzetre? Nos, nincsenek százezrek, akik veszélyben lennének. Sokakat sikerült evakuálni a nemzeti szervezetek kiválóan működtek. Több mint 400 ezer ember sikerült evakuálni Líbiából, Tunézián, Egyiptomon keresztül. Eddig az egyiptomi határon 2000 1500 ember van, főleg afrikai, aki azt várja, hogy elvigyék hazájába az egyiptomiak nem engedik be őket Egyiptomba, az ENSZ szervezetek, migrációs szervezet Gánába, Csádba megszervezi az utazásokat, vagy dél-afrikai országokba, vagy távol-kelete, Banglades, Pakisztán, Fülöp-szigetek például. A humanitárius helyzet, tehát sikerült kézben tartani. Az egyiptomi hatóságok, a tunéziai hatóságok együttműködnek kiválóan. A humanitárius konvojokat átengedik, nagy, semmilyen nagy probléma vagy nem komplikálják a humanitárius segítséget, megszervezők életét. A helyi hatóságok kérnek fegyvereket, támogatást. Ez a következő kérdés. A fegyverekről nem szóltak, de azt mondták, hogy minden eszközzel támogassuk a miszrátái, illetve máshol vívott küzdelmeket. A minden eszköz teljesen világos utalás. az európai megosztottsággal kapcsolatban. Hadd mondjam el, az a benyomásom, hogy szerencsére ők nem látják, hogy mennyire megosztottak vagyunk belülről. Európa képviselőjeként látnak és bíznak Európában. Nem nagyon különböztetnek meg bennünket. A helyzet nagyon törékeny, pszichológiailag most velünk vannak, de hogyha egy fegyverzállító hajót megállítunk, akkor azonnal ellenünk fordulhatnak, hogyha az nem jött el Misrátába például. Tehát nagyon óvatosnak kell lennünk, és reagálnunk kell. Választ kell adnunk, mert a közvélemény választ vár Európától. A ö, bizonyítékot arra, hogy Európa mellettük van. Ez az európai zászló, az európai tagállamok jelenléte ebben az országban megnyugtató lakat. Hadd mutassam meg, ez az első szabad újság, amit kiadtak Bengáziban. Mint láthatják, nagyon egyszerű, higgyék el, sírtak, olyan büszkék voltak erre az első szabad újság számára Szirenáikában. Valószínűleg az országban ez volt az első. Frontex. Kérés, hogy támogassuk a határellenőrzés. Ez teljesen releváns és fontos ez nem a Frontex tevékenységgel függ össze, az ő vám rendszerüket fel kell építsük, hogy menjünk a határon, az egyiptomi oldalon van egy nagyon jól megszervezett vámrendszer, utána pedig jön a senki földje. Átmegy az ember a határon, Líbiába belép, senki se kérdez semmit, honnét jön, mit fog csinálni, van-e útlevele, vízuma, bármilyen Egyszerűen fel kell, újra fel kell építeni a vámrendszert. A vámrendszer újraszervezése ben a Frontex nagyon sokat tud segíteni. Politikai szinten ez nem volt kérdés, de hadd adjak még egy információt. Nagyon érdekes volt az a benyomás, amit ott szereztünk. A harmadik országbeli állampolgárok, akik elhagyták Libiát, szívesen visszatérnének, hogyha a helyzet ö, megnyugszik. Megkérdezem, mit gondolnak arról, hogy hát félmillió ember ment el. Ö, nos, nagyon aggódnak a visszatérőkkel kapcsolatban. Óriási számban, főleg ö, szegény afrikaiak mehetnek vissza. Kathafi bérelte fel őket. Ezek olyan emberek, akik Kathafi kezében voltak, és át lehetett őket rakni nagyon gyorsan a milíciába. Rosszul fizetett munkát adtak addig nekik. Ö ők úgy tűnik, hogy szélesen szabályoznák, hogy ne kerüljenek be az országba újból harmadik államból polgárok Líbiába. Lehet, hogy egy-két kérdésen átugrottam, de ha emlékezhetnek rá, szívesen válaszolok. Nagyon teljes választ kaptunk, és köszönjük szépen, hogy eh, ez a first term account megtörtént, ahogy szépen mondjuk franciául. Nagyon hasznos volt ez az első eszmecsere, ez a bemutatkozás és eszmecsere, és hát valóban arra lenne szükség, hogy egyszer az összes LKSZ-es illetékes embert egyszerre tudjuk megkeresni, egyszerre jönnek el hozzánk, és akkor a kérdéseket nagyon következetesen és összhamar tudjuk megvizsgálni. A következő hetek majd megmutatják, hogy mit hoz a jövő, és hát nagyon örülnénk annak, hogy a későbbiekben ismételten találkozhatnánk, és hát ilyen fajta megközelítésben átláthatnánk még pontosabban, hogy mi is történik Líbiában, a helyszínen, és azt hiszem az ön operatív tapasztalata rendkívül értékes volt, és a, a bizottságunk nagyon nagyra tartja ezt a hozzájárulást. Köszönöm szépen! Köszönöm. Eh, Kedves kollégák, be is eh, zárjuk, be is zárnánk mai ülésünket, de előtte van egy másik témánk. Ennek az albizottságnak véleményt kell mondania. Kérem szépen, csendet. Az albizottságnak véleményt kell mondani a LIBE szakbizottságnak az EU terrorizmus ellenes politikájáról. Hankis asszony, itt van körünkben, ő az előadója ennek a véleménynek. Technikai tudnivaló. A módosítások előterjesztésének határideje május 3-a, az AFET május 25-én szavaz róla. A Libé pedig júliusi ö, ülésén. Hankis asszony, öné a szó. Uh, thank you. Uh, <coughs> please <coughs> allow me to sketch... Elnézést. Először is ö, um, uh, a háttérről hadd szóljak. Az alapja a véleménynek ö, a ö, tanácsnak a, a bizottságnak a közleménye. Egy árnyék jelentés tevő a Libében van, vele konzultáltam, és főleg a bizottsági közleményre alapoztam a véleményemet. A cél a terrorizmus ellenes politika az EU-ban, amely erőszítésre szorul minden struktúrával, funkciójával együtt. Nyilvánvaló, hogy ez nem teljesen releváns a mi albizottságunkban, de a jelentés más aspektusban mutatja be. Szeretnék a Libében erről szólni, a mi albizottságunkban azt hiszem ez nem központi kérdés. Néhány szót szólnék azonban, mivel kételjeim vannak, Intveld asszony jelentésvel kapcsolatban. Nem látok lehetőséget arra, hogy ezt tényleg végrehajtsuk elfogadható biztonsági kockázatok nélkül. Az a célja Invert asszonynak a jelentéssel, hogy a terrorizmus elleni politikát megerősítse, de azt hiszem nem ennek a módja a biztonsági ügynökség jelen van, illetve nemzeti szinten vannak titkosszolgálatok, és ők érzékeny adatokat nem fognak kiadni. Tudom, hogy nem nagyon népszerű kollégáim körében az állás mondtam, de megértem őket. Elképzelhetetlen, hogy ekkora biztonsági kockázatot vállaljanak ezek a szervezetek. Azt hiszem észszerűbb arról szólni, a, ne, ne a jelentésről szóljunk, hanem a bizottság közleményéről ebben az albizottságban. Nagyon röviden fogok hozzászólni mert a véleményem írásos formáját megismerhették. Most csak összefoglalni próbálom az álláspontomat. Először is Alá kell húzni, hogy a terrorizmus globális jellegű. A határokon átnyúlik, ezért a terrorizmus politikának globális választ kell adnia. A közös biztonsági és védelmi politikában a katonai hírszerzési adatbázis és a polgári hírszerzési adatbázis kulcstényező. A múlt héten beszélhettem e, európai titkosszolgálati vezetőkkel egy meghallgatás során. Mindenki azt mondta, hogy nagyon fontos lenne, hogy a katonai hírszerzési információk rendelkezésre álljanak hozzá tudjuk adni a katonai hírszerzési információt a terrorizmus elleni harc eszközeihez. Ezt szeretném egyrészt aláhúzni. Másrészt azért, hogy közös globális akció legyen, a külső belös, a, az EU közös biztonság és védelmi politikáját harmonizálni kell, meg kell határozni világosabban, hogy a külső és a belső biztonsági szolgálatok hogyan járnak el. A munkamegosztás jelenleg nem világos. Legalábbis az együttműködés, az együttműködés struktúrája nem világos egy fúziós mechanizmus képzelhető el, és ez létfontosságú. Csak így működhet jól a terrorizmus elleni politika. Azt hiszem, ez a problémát meg kell világítani a külső és a belső védelmi politikát közelíteni kell meg kell könnyíteni az EU-USA együttműködés, például a TFTP megállapodás, ezt írásos formában is megtalálják. A terrorizmus ellenes politika legyen a harmadik országokkal is a tárgyalás alapja vannak olyan országok, régiók, ahol a terrorizmus jellemző. Ezeket a jelentés említés. Ötödik pont, együttműködés. Az együttműködés az ensz meggyorsítandó. A prioritása, sok szerepelnek a véleményben a hatodik pontban szeretnék rámutatni arra, hogy a terrorizmus és a nemzetközi szervezet bűnözés hogy függ össze. Egyre inkább összefügg, több területen a szervezet bűnözés a fő finanszírozási forrása a terrorizmusnak. Ezért együtt kell kezelni a terrorizmust és a szervezet nemzetközi bűnözést. Meg kell erősíteni a helyzet felmérésünket, aktuális felmérés szükséges, mert a terrorizmus változó formában jelenik meg a terrorizmus ellenes politikának ezt követnie kell, elemeznie kell a tendenciákat. Három dologra kell koncentrálnia. A diversifikációja a terrorizmusnak, a toborzás interneten, ez nagyon fontos, és van még egy harmadik elem, nagyon ritkán szólunk róla, de azt hiszem nagyon fontos, és a jövőben is nagyon fontos lesz, a civil szervezeteknek a szerepe. A terrorizmus finanszírozásában. Nos, ez volt a mondanom lényege elolvashatják írásos formában a véleményemet. A módosítók benyújtásának határideje, a jól tudom, május harmadika. De van itt egy kis probléma. A vélemény elfogadása 20, május 24-én lesz. A problémám az, hogy az izraeli delegáció tagjaként elfogadtam egy meghívást a Knessetbe pont ebben az időszakban három napra. Nagyon sajnálom, hogy nem leszek itt, de elfogadtam a meghívást, tehát Jeruzsálemben leszek ezeken a napokon. de e, talán e, a feladatot rábízhatom egy más EPP tagra. Nem tudom, mi a lehetőség korábban fogadtam el a nagyon kedves meghívást, nem szeretném ezt most visszamondani. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Ami a 25-én kerül jóvágyásra az AFED-ben a jelentés, tehát fontos lenne a jelenléte, és hát ugye a módosítók május harmadikára születtek meg, és hát harmadika és 25-a között nagyon fontos, hogy ön jelen legyen, itt legyen a vitában, de ha maga a szavazás napján nincs jelen, akkor ez nem okoz gondot. Válasz, köszönöm szépen. Gualtieri úrnak adom meg a szót. Io sostituisco collega. Köszönöm szépen. Jelenc kollégámat helyettesítem. Ő az jelentés tevünk ebben a témában. Úgyhogy, ha megengedik, akkor csak néhány észrevétele szorítkoznék a véleményel kapcsolatosan. A véleménynek a általános felépítése véleményem szerint osztható, bármint hogy elfogadható, és az a kérdésem a jelentéstevőnkhöz, hogy figyelembe véve azokat az információkat, amelyeket többek között a koordinációért felelős kollégától kaptunk, tehát a terrorizmus elleni koordinációs kollégától kaptunk, ön készen arra, hogy megerősítsen bizonyos tételeket. Például azon szervezeteknek a fellépését, amelyek a terrorizmus ellen veszik fel a harcot. Én úgy vélem, hogy a jelenlegi helyzetben ez a javaslat nem egészen, nem eléggé ö, ö, meggyőző, mert a külső szempont rendkívül fontos lenne jelentéstevők. Nem gondolja-e úgy, hogy még tovább kellene gazdagítani ezt a jelentéstervezetet azzal, hogy utalunk a külső dimenzióra is? Aztán ott van az utalás a, kommun- a bizottságnak a közleményére. Hogy említsen meg ezt is, egy olyan albizottság esetében, mint a mi albizottságunk, vajon hasznos-e, hogy utalunk az Európai Bizottságnak a közleményére? Köszönöm szépen, Lőzink asszonyi a szó, mondja az elnök. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Hankis asszonynak is. És Két megjegyzésem lenne. Először is úgy gondolom, hogy az ön állásfoglalása a nem katonai opciókat a terrorizmus leküzdés kapcsán figyelmen kívül hagyta. Tudom persze, hogy a szedében vagyunk, de azért szerettem volna ezt kiemelni itt. Gondolok itt a terrorizmus tulajdonképpeni okainak leküzdésére, amelyek főként a szegénységgel függenek össze. Úgy vélem, hogy Azért fontos ezt megemlíteni, mert az eredeti szövegben sincs ez benne. Az állandó beavatkozása más eh, államoknak azért, hogy a saját érdekeiket érvényesítsék, ez sem túlságosan hasznos a terrorizmus leküzdése szempontjából. Szerintem a jövőben ez eléggé aggasztó lehet. Da denke ich, werden Sicherheitssektorreform und... A katonai intervenció sem fogja szerintem megakadályozni a terrorizmus terjedését. Vannak specifikus helyzetek, amire külön intézkedések kellenek. Afganisztán und Pakistan hinsichtlich des Terrorismus. A, nem lehet ezt az, az ehhez volt nem összehasonlítani a pakisztáni vagy afganisztáni helyzettel. Ezen kívül a külső és belső biztonsági stratégiák harmonizációja kapcsán szeretném elmondani azt, hogy ez arra utal, hogy az Európai Unión belül alkalmazunk katonai erőket, és én ezt elutasítom. Szerintem ez nagy veszélyt jelenthet az európai demokrácia számára. Köszönöm szépen. Madame Gomez. Gomes asszony. Uh, uh, uh, Szeretnék köszönetet mondani Hankis asszonynak a jelentéséért. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes és fontos kérdéseket emelt ki, és ez kiegészíti az Intfelt jelentést. Van még egy fontos gondolat, hiszen ez Intfeld asszony jelentéssel, lehet, hogy nem kell belekerülni ebbe a mi véleményünkbe, de szerintem nagyon fontos az, hogy mi vagyunk azok, akiknek sokkal jobban koncentrálnia kell a biztonsági aggályokra, és nekünk kell kiemelni azt is, hogy nem lehet leküzdeni a terrorizmust akkor, hogyha aláássuk a saját értékeinket. Ezért hogyha aláássuk a saját értékeinket, tehát a jogállami értékeinket, akkor a terroristák kezére játszunk, mert pontosan ez az, ami az ő céljuk. Ez benne van, felt azt a jelentésében is. De a biztonság és védelem szempontjából nem lenne rossz az, hogyha ezt megerősítenénk, főként akkor, hogyha tudjuk, hogy erről gyakran elfeledkezünk, pontosan a terrorizmus elleni harc során. Még van egy dolog, amit szeretnék elmondani. Nagyra értékelem azt, hogy utalt az EU-USA terrorizmus finanszírozásának nyomonkövetési programjára, TFTP-re, és más fontos programokra is. Tudom, hogy a LIBE szakbizottság nagyon komolyan veszi azt, hogy ennek a szerződésnek, a TFTP-nek a végrehajtását nyomon kövessék. De amire szükségünk van az az, hogy nyomon kövessük ezeket az egyezményeket, amelyek a terrorizmus, illetve a szervezett bűnözés leküzdésére vonatkoznak. Ezeket a legtöbb európai ország ratifikálta, nem mindegyik, és azért az agályos, de hogyan alkalmazzák ezeket? Mert nekem azért aggájaim vannak, figyelembe véve tapasztalataimat az európai országokkal és a saját országommal kapcsolatban. Nem tudom, hogy tényleg hozzájárulnak -e ezek a terrorizmus leküzdéséhez. Ez kötődik egy másik nagy problémához is. Amíg az offshore kérdéseket nem lehet megoldani, de nem lehet komolyan terrorizmus ellenesként, ellenesség ellen, ellen fellépni. Szeretném kiemelni, hogy egyetértek Hankis asszonynal, amikor azt mondta, hogy szükség van a polgári hírszerzési szervezetek illetve a katonai hírszerzési szervezetek között együttműködésre. Szerintem itt a nagy probléma az állami struktúrák kapcsán az, az hogy egyfajta versengés van a, az államok között, de az államokon belül is a különböző szervezetek között, tehát a polgári és a katonai szervezetek között, de még a polgári szervezetek között is. Ez egy igazi dzsungel, és amíg nem próbálunk eh, meg fellépni ez ellen, ezt igenis ellenőrizni kell valahogy, mert eh, nem leszünk különben hatékonyak. Nem leszünk hatékonyak a terrorizmus leküzdésében, hogyha a nemzeti ügynökségeink nem működnek együtt egymással, és európai szinten sem működnek együtt, és még nemzeti szinten sem. Tehát csak a saját országomra tudok vonatkoztatni, de el tudom képzelni, hogy máshol is ugyanígy van ez. Köszönöm. Mikrofon kérnénk szépen. Mikrofon kérnénk szépen. Engedjék meg, hogy pontosabb és gyorsabb legyek az anyanyelvem <laughs> folytassam elnézést, de ez így van. Uh, Galtieri úrnak az első kérdését azért nem igazán értettem, hogy utalni kéne a külső dimenzióra, mert én úgy érzem, hogy az írott változatban, amennyit az 1500 karakter, ezt hangsúlyoznám, hogy nagyon rövid terjedelem állt rendelkezésemre, de ahhoz képest úgy érzem, hogy a külső dimenzió bele van foglalva, hiszen még a régiók is föl vannak sorolva, amik ebből a szempontból érintettek. Hát, hogy mondjam, én nagyon szívesen kifejteném bővebben, ha erre nagyobb terjedelem rendelkezésemre állna, de hát nem állt, mert ez egy ilyen műfaj azt nem egészen értem, hogy az Európai Bizottságra miért ne lehetne utalni, szóval valamiből ki kell indulni. Ugye két dokumentum állt rendelkezésünkre, az egyik Sophie Invelt jelentése, én úgy éreztem, hogy annak a mi albizottságunk szempontjából nem sok relevanciája van, hiszen az kifejezetten az unión belüli ellenőrzés viszonyaival foglalkozik, tehát itt egyből indulhattunk ki a bizottságnak a terrorellenes politikát rögzítő kommunikációjából, tehát ezt nem értem, hogy ezt akkor, hogyha egyiket se vesszük alapul, akkor már csak egy maradna, hogy én magam írjak egy terrorellenes akciótervet, de hát az nem hiszem, hogy nagyon reális volna itt. Lőzünk asszony, hogy kihagytam volna a belbiztonsági dimenziót, ezt nem igazán érzem, hisz ott végig szó van több pontban is arról, hogy a, az internal security, a harmonizációja a belsőnek és a külsőnek. Na most higgy el, én ezt nagyon szívesen, miután a Libe bizottságban most a, mind a belbiztonsági jelentésnek, mind a Sophie invert jelentésnek az EPP részéről a Shadow raportőre vagyok, nagyon sokat foglalkoztam ezzel, én nagyon-nagyon élvezném, és örömmel írnék erről egy hosszú tanulmányt, talán fogok is, csak erre itt a, ez az opinion műfaj nem ad lehetőséget <clears throat> na most igen a, development tehát kérdés hogy a, fejlesztési pénzek igen ez jogos felvetés én egy dologra utalnék talán azt hiszem hogy itt a sedében volt egyszer egy rendkvül érdekes előadás lópez de vega úr azt hiszem jól idézem a nevét aki a bizottságban a a Development Departmentnek a vezetője, és én azért úgy emlékszem, hogy ez egy nagyon problematikus kérdés. Tehát humanitárius szempontból mindannyian természetesen egyetértünk abban, hogy az igazi megoldás az az volna, hogy megelőzni a terrorizmust fejlesztéssel, hát mindannyian tudjuk, hogy ez egyfelől nem ilyen egyszerű, másfelől az ebben dolgozó szakemberek mindig finoman kérnek minket arra, hogy ezt írásos dokumentumokba hát ne feltétlenül hangoztassuk ebben a formában, de én egyetértek, tehát módosítóként szívesen, én befo- amennyiben rajtam múlik, én befogadnám. Gomez asszony észrevételeivel többségében egyetértek, ahogy ez már a CBRN jelentés kapcsán is volt, azt hiszem, hogy mi ezekről szakmai kiindulással eléggé egyformán gondolkozunk. A, hát ugye a jogállami értékek aláásása ellen szólna az invelt jelentés, szóval itt a problémám nekem az, hogy ugye, és ez különösen a Libe Bizottságban egy állandó kérdés, hogy végül is itt arról van szó, hogy, állandó, hogy két alapvető emberi és európai érték, a személyiségvédelem, adatvédelem az egyik oldalon, és a biztonság a másik oldalon. Szerintem az a lényeg, hogy ezeknek az egyensúlyát fenntartsuk. Én ellene vagyok azoknak a koncepcióknak, ettől persze még ezek nyugodtan lehetnek, hisz nem vagyunk egyfélék, és ez így természetes, amik a, egyértelműen csak az én szememben néha politikai marketing felhangjaival, tehát ilyen túlfokozva, csak és kizárólag az adatvédelemmel foglalkoznak, és nem veszik tekintetbe a biztonság szempontjait, pedig az európai polgároknak a biztonsághoz fűződő joga is ugyanolyan elemi, mint az adatvédelemhez és a személyiségvédelemhez. Most a, én azért is nem foglalkoztam itt a libébe 14 pontban foglalt, sőt 14 kérdést tettem föl Invelt asszonynak, arra vonatkozóan, hogy hogyan képzeli ezt az egyébként, hogy mondjam, nagyon elkötelezett tervezetét megvalósítani. Egyetlen kérdésre nem kaptam választ, egyetlen egyre sem hogy egyet említsek önöknek. Ugye amikor arról van szó, hogy a tagállami titkosszolgálatok teljes terrorelhárítási struktúráját, működését, költségeit kell áttekinteni nekünk ellenőrzés céljából. Bocsánat, a Lisszaboni szerződés a tagállami titkosszolgálatokat meghagyja a szubszidiaritás körébe. Milyen eszköze van Invelt asszonynak vagy a parlamentnek arra, hogy kényszer gyakoroljon például a tagállami titkosszolgálatok felé, de ettől eltekintve én, és ez a Libébe is nagyon erőteljesen föl, ott is mondtam, hogy tudom, hogy nem vagyok népszerű ezzel a parlamentben, vagy a kollégák többsége előtt, de hát hogy mondjam, az ember a véleményét nyilván akkor is vállalja. Tehát én azt gondolom, hogy a politikai hogy mondjam, szerepképzés, vagy egyébként nemes célokból kiindulva, de mégis ilyen kicsit túlhajtott módon hangoztatva csak és kizárólag az adatvédelmet, és olyan adatok kiadását követelni, amik egyszerűen aláásnák a biztonsági tevékenység lényegét, tehát én számomra ez nem igazán elfogadható Egyetlen utolsó mondat még ugyancsak Gomez asszony vetette föl a TF, TP-vel kapcsolatos problémákat én hagyd tegyem hozzá például a PNR-t, és nekem ott is volt egy ilyen tapasztalatom, hogy például amikor meghallgattuk a Rob Wainwrightot, az Europol főnökét, nagyon-nagyon durván nekiesett a képviselők egy része, folyton adatokat követelünk, anélkül, hogy egyetlen értelmes mondatot én valaha hallottam volna arról, hogy például mi a különbség az adathalászat és a profilkészítés között, vagy konkrétan például világossá tettük volna az Europolnak, hogy milyen adatokkal lennénk elég elégedettek, azt komolyan lehet gondolni, hogy operatív adatokat folyamatban lévő ügyek kapcsán például ki lehet adni a parlamentnek. Én kíváncsi ember vagyok, érdekelne, de nem akarom senkinek a biztonságát veszélyeztetni, tehát erre az offshore okban tökéletesen igaza van, én is azt gondolom, hogy ebben feltétlenül lépni kéne a pénzmosás és offshore oknak a átvilágtása de a titkosszolgálatok közti rivalizálás <laughs> nyilván ez külön megérne egy beszélgetést de erre most nincs idő hát ez az egész fúziós elv és kooperációnak az eszméi azok ugye folyton azon buknak meg különben tagállamokon belül is ahogy tudom meg az unióban is hogy a rivalizálás nagyon nehezzé teszi az együttműködést hát ezt nyilván meg kell haladni majd valahogy. Hát köszönöm szépen, és a módosítókat természetesen, amit lehet, azt nyilván szeretném átgondolni és beépíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, akkor május 3-áig lehet benyújtani a módosítókat, és második megvitatás május 24-én a SZEDE albizottságban ezzel az ülést berekeztem. Holnap egy szerb parlamenti delegációval lesz eszmecsere. Ez az egyetlen napirendi pontunk holnap délelőtt. 9.30.